Good, liebe Kollegen, damit... Kedves kolléganő kollégák, megnyitom az ülésünket. Már igazából három perccel elmúlt kilenc. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. Mindenki megkapta a napirendet, és van egy óhaj, hogy változtassunk, és pedig a négyes és az ötös pontot, a Mercosur és az import támogatások, hogy ezt a kettőt megcseréljük. Szeretném megkérdezni, hogy van-e egyéb változtatási óhaj, ha nem, akkor lezárjuk ezt a pontot. A kettes pont pedig az elnök közleményei, mivel nagyon átláthatóak és nagyon nyitottak vagyunk az üléseinken, szeretném a következőket bejelenteni. Tehát Tesszalonikivel kapcsolatban és Lisszabonnal kapcsolatban örülök, hogy Európában hallgatnak minket, mert kimegyünk az internetre, tolmácsolás is van, éppen ezért mindenkit szeretnék megkérni, hogy érthetően és lassan kommunikáljon, hogy a tolmács nők és tolmács férfiak megfelelő módon tudják tolmácsolni a hallottakat. Aztán van az ENF-nél egy csere. Lankini úr Salvini urat helyettesíti. Áttérünk a hármas pontra. Itt pedig az EU-mexikói megállapodás frissítéséről van szó. És április 21-én már nagyjából ezt megtettük. A hanoveri vásárról, hazámról szólva el kell mondanom, hogy Mexikó az idei hanoveri vásár partnere volt, és nagyon jó lehetőség, hogy ezt most megoldjuk, és kihangsúlyozzuk a erős kapcsolatainkat az Európai Unió és Mexikó között, természetesen egy globális világban, ahol Trump úr őrült köreit rója, és ezáltal a kereskedelmet a globális szinten összezavarja. Vendégeink is vannak. Először is üdvözlöm az új mexikói nagykövetet, aki az EU-nál akreditált Escanero urat. Üdvözöljük! És szeretnénk üdvözölni a főtárgyalót, Mexikó részéről Guéra urat és az európai főtárgyalót König asszonyt. Természetesen van egy állandó jelentéstevőnk az EU-mexikai tárgyalások érdekében, ez pedig eh, Rodríguez Peña képviselő. Először König asszonynak adnám át a szót, hogy egy kicsit bevezessen minket a dolgokba, hogy ez mit is jelent, és hogy az idő tervről, a menetrendről is egy kicsit tájékoztasson minket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr és nagyon örülök annak, hogy itt vagyok, és az EU-mexikói tárgyalások már körülbelül két éve zajlanak, és nagyon gyors, nagyon intenzív tárgyalásokról van szó, és mi is nagyon szeretjük azt, hogy a hanoveri vásár egy külön lökést adott az EU-mexikói tárgyalásoknak. Ez pedig azt mutatja, hogy az Európai Unió és Mexikó nagy energiával tárgyal. Nagyon fontos az, hogy előmozdítsuk a kereskedelmet, és nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy a kihívásokat leküzdjük. Valószínűleg mindenki tudja, hogy miről szól a megállapodás, hiszen a weboldalunkon olvasható, és van, vannak még olyan szövegeink, amelyek még nincsenek teljes mértékben készen, amelyeken még dolgozunk. Számos részlet van, amelyeket az utolsó pillanatban fogunk véglegesíteni, ezek az elmúlt két év során jelentek meg, és szeretném elmondani, hogy itt főleg technikai kérdésekről van szó. És szeretnénk még arra is felhívni a figyelmet, hogy igazából semmi olyan dolog nem maradt még eh, nyitva, amely befolyásolhatna érdemben a tárgyalások menetét. De mit is értünk el eddig a megállapodás során? Tehát már említettem, hogy nagyon eh, ambíciózus a dolog, és igazából minden olyan témáról szól, amelyet egy kereskedelmi megállapodásban eh, Rögzítünk tehát a mezőgazdasági termékek piacra jutását említeném, amely szinte az egyik legfontosabb rész volt. Egy másik terület természetesen a szolgáltatási szektor, és mindenképpen szerettük volna ezt bevenni a megállapodásunkba. Főleg említeném, hogy a tengeri szolgáltatásokban értünk el haladást, a távközlés tekintetében energia, nyersanyagok tartoznak még ide. Természetesen van egy beruházás védelmi fejezet is. Nagyon jó eredményeket értünk el Mexikóval, és kész voltunk a állandó befektetési befektetésvédelmi bírósági rendszerrel, a beruházási vitarendezés is megállapodásra került. A multilaterális rendszeren is dolgoztunk. Ahogy tudják, ez még előkészület alatt van, de szerintünk ez egy roppant pozitív fejlődési tendencia. Természetesen megnéztük a tarifa akadályokat is. Nagyon fontos ezekkel foglalkozni. A piacra jutás tekintetében, hogy egyéb bonyolult szabályok ne zavarjanak. Természetesen ebben a kontextusban elős, erős elkötelezettségünk is van és nagyon fontos a beruházásokkal foglalkozó bírósági viták rendezése. Nagyon fontos, hogy a, ne legyenek vámtarifa jellegű akadályok, amelyek a fogyasztóvédelem ellenében hatnak. Tehát legyen egy igazi szabadkereskedelem, amely a határokon átnyúlik. Ide vonatkozik a szaniter és a fitoszaniter szektor, számos témával foglalkoztunk, nagyon jó együttműködésünk volt a mexikói féllel, és nem igazán csak arról van szó, hogy egy új megalapodást kötöttünk, hanem nagyon fontos az is, hogy működjön a jelenlegi kereskedelmi rendszer. Ezen kívül egyenlő feltételeket teremtünk a megállapodással, a szellemi tulajdonjogokkal is, több együttműködésünk is lesz, hogy a tisztességtelen versenyt kiköszöböljük. nagyon jó eredményeink vannak már például a földrajzi eredetmegjelölés tekintetében, 340 európai eredet megjelölést védünk a megállapodás segítségével. Természetesen kiemelném, hogy nagyon jó dolgunk volt, könnyű dolgunk volt, az eredet megjelöléssel nem voltak viták, és nagyon fontos az, hogy hosszú távon maradjunk Természetesen fontos az, hogy a fogyasztó különleges igényeit is figyelembe vegyük. Hogyha ilyen van, és hogyha Mexikóban európai eredet megjelöléssel ellátott termékeket termelnek, akkor erről kölcsönösen egyeztetni kell. Nagyon fontos volt a mezőgazdasági termékek helyzete, ezek nem szerepeltek a korábbi megállapodásban, most bevettük, és itt érzékeny termékeket is bevettünk, európai, illetve mexikói oldalról érzékeny termékeket, és a piacra jutás nagyon javult például a sertéshús és a baromfi esetében. Voltak még nehézségeink, és a sajtóban is láthattuk, hogy voltak bonyolult fejezetek, tehát például a gépjármű ágazatban. A gépjármű szektor nagyon fontos az európaiak számára, de a mexikói kereskedelem számára is fontos. Végezetül pedig megoldást találtunk olyan tekintetben is, amely a megállapodás 44%-át lefedi, és ez a nem földrajzi megjelölés ellátott termékek esete. A mexikói termékek esetében bevezetünk egy bizonyos időbeli korlátozást is, és véleményünk szerint nagyon jó eredményt értünk el mind a két fél számára, és az európai gépjárműipar is örülhet az eredményeknek. Közbeszerzés a következő témám. Ez volt egy olyan terület, amely nem szerepelt a korábbi megállapodásban, és szövetségi szint alatt volt. Mexikó igazából nem lépett korábban ezen a téren, és nagyon fontos az, hogy az állami beavatkozás is szóba kerüljön. Most választások előtt vagyunk, és Mexikó pedig már megkezdte a tárgyalásokat az államokkal, hogy megkapja a hozzájárulásukat ahhoz, hogy egy bizonyos szintig átvállalja, tehát a, a GDP egy bizonyos szintjéig átvállalják a közbeszerzéseket. Tehát ez a tárgyalás a központi állam és a mexikói államok között zajlik, és 2019-ben zárul le leghamarabb. De ezeket a tárgyalásokat mindenképpen lezárják addig, amíg mi lezárjuk a technikai részleteket, ide tartozik a fordítás, és így tovább. És természetesen az Európai Parlament is nagyon lényeges szerepet játszik ebben. Hogyha most belenézünk a fenntartható fejlődésről szóló fejezetbe, ez egy nagyon lényeges fejezet számunkra, és nagyon lényeges, hogy óvatosan tárgyaljunk, ahogy már említettem, elkötelezettségünk van az ILO egyezményei tekintetében is. Nagyon fontos, hogy a fennmaradó ILO megállapodásokat is ratifikáljuk. A 98-ast például Mexikó még nem ratifikálta. A szenátusban fe, felfüggesztés alatt van ez a téma, és várjuk a konvenció ratifikálását. Természetesen nagyon fontos számunkra, hogy a nemzetközi környezetvédelmi megalapodásokat is betartsa mindkét fél. Ide tartoznak a nemzetközi kereskedelemről és klímaváltozásról szóló megalapodások, lást Párizsi megalapodás. Ide az ellátási lánc, a tengeri élet védelme, és igazából a védett állatokkal történő kereskedelem tilalma. A TSD fejezetet konzultációkkal szeretnénk lezárni, szakértői panelekkel és jelentések bemutatásával. Ebben a kontextusban szeretném még megemlíteni, hogy igazából politikai része is van a megállapodásnak természetesen, és a, a belügyi tanácsadó csoport megnézi a társulási megalapodást és meg lesz az esélyünk arra, hogy releváns témákról tárgyaljunk, és szerintem ez egy nagyon pozitív fejlődés. Természetesen a civil társadalomról is szól a megalapodás. Nagyon lényeges ezen kívül, hogy korrupció ellenes melléklete is van a megállapodásnak. Ez is a nemzeti konvenciókra vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy az ENSZ keretén belül elfogadták a 2030-as elveket és a G20-as elveket. A korrupció ellenes melléklet olyan konzultációkról is szól, hogy a nemzetközi szinten független szakértőkkel konzultáljunk rendszerességgel. Ez olyas valami, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó dolog a megállapodásban. Végezetül pedig, hogyha előre haladunk, ahogy említettem már az elején, jelentős eredményeket értünk el, és igazából mindent lefed a megalapodást, amelyet fontosnak tartottunk. Most a részleteket kell kidolgozni. Az biztos, hogy néhány hétbe telik majd, amíg ezeket a részleteket is kidolgozzuk, utána pedig eh, a jogi áttekintés következik. Reméljük, hogy ez mindkét részről gyorsan lezajlik, és hogy megállapodhatunk. Ezután pedig jön a fordítási szakasz, ez bizonyos időbe telik majd. Amit szeretnénk mindenképpen áttekinteni, az az, hogy megpróbáljuk a technikai jellegű megbeszéléseket lezárni, néhány hónapon belül, remélhetőleg. Utána pedig eh, átmegyünk a jogi tisztázásra. De ez a jogi kidolgozás, eh, jogi átformálás bonyolult is lehet. Ez 5-6 hónapot is magában foglalhat, amíg jogilag eh, ellenőrizzük, átdolgozzuk a szöveget, és amíg elküldjük a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek, nagyon sietünk, de nagyon fontos az is, hogy a problémákat megfelelő időben azonosítsuk. Azt hiszem, hogy most befejezem a rövid bevezetőmet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, König asszony. Lenne egy plusz kérdés. Esetleg a befektetési részt, illetve a kereskedelmi részt hogyan kívánja bemutatni. Két különböző megközelítésről beszél e ön, vagy pedig egyszerre szeretné mind a két folyamatot elindítani? Tehát, hogy esetleg gyorsabban menni az általános résznél, és lassabban a befektetések tekintetében? Köszönöm, nagyon jó kérdés miután itt egy társulási megállapodásról van szó, gyakorlatilag az egész megállapodást egységesen fogjuk kezelni, mind a tanácsi eljárás, mind a parlamenti eljárás során. Köszönöm. Akkor most megkapja a szót jelentéstevőnk, Colada Rodríguez Peñero asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném én is köszönteni a mexikói nagykövetet, és mindenki mást, aki itt van, a bizottság részéről is. Valóban, én azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a mostani megállapodás a lehető legjobbkor jön, mert ezzel az EU és Mexikó egy olyan világos üzenetet fog közvetíteni, amely egységes a világ felé. A protekcionizmus korában és a borzalmas kereskedelmi háborúk korában amelyekről mindig tudjuk azt, hogy hogyan kezdődtek, de sosem tudjuk, hová vezetnek. Ez a mostani megállapodás ezzel szemben azt mutatja, hogy Európa és Mexikó egy szabályok mentén működő modern rendszert kíván kialakítani. Így a jelenlegi állapotokat megváltoztatjuk, mert az elmúlt időszakhoz képest nagyon sok minden megváltozott, és a megállapodáson keresztül erősíteni tudjuk a nemzetközi fórumokon a jelenlétünket, illetve erősítjük kapcsolatainkat egész Latin Amerikával. Az Európai Unió és Latin Amerika közösen 25%-át tesszük ki a világ lakosságának, és 25%-át a világ GDP-ének is. Mexikó egyébként Latin Amerikában a második legnagyobb ország gazdasági szempontból és a lakosság számát tekintve egyaránt. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy javítsuk, mélyítsük a gazdasági, politikai és kereskedelmi kapcsolatainkat, és ezeket a kapcsolatokat a nemzetközi fórumokon is ki tudjuk használni, hogy egy igazságosabb globalizációt tudjunk előmozdítani. El kell ismerni a Mexikó által megtett lépéseket a komplikált, nehéz kérdésekben, hiszen gyakorlatilag nagyon sokat változtak a tárgyalási pozícióik. Mire gondolok? Konkrétan az új befektetési politikánkra, amely az Európai Parlament számára rendkívül fontos, és Mindezt az arbitrázs rendszerhez képest is mondom. Ezen kívül pedig fontos az is, hogy elismerik a földrajzi eredet megjelölést is. Tehát Mexikó hozzáállása nagyon pozitív volt, és ezért ezt szeretném kimondani, és köszönetet mondani érte. Köszönöm egyébként mindenkinek a tárgyaló asztaltól a segítségét az Európai Bizottságnak is, mert egy nagyon mély, átfogó reformja ez az EU-Mexikó megállapodásnak. Nézzük azt, hogy mit sikerült elérni. Az egyik ilyen nagy előrelépés az, hogy korrupcióellenes fejezet is szerepel most ebben a megállapodásban. Ez számomra nagyon fontos, azért, mert úgy gondolom, hogy segítenünk kell Mexikót abban, hogy a korrupció ellen felvegye a harcot, hiszen ezt fektet, ez, ez a korrupció az egész társadalmat nehéz helyzetbe hozza. Tehát a korrupció ellenes harc rendkívül fontos számomra, ezen kívül a tőke, illetve pénzmosás elleni harc, aztán ezen kívül egy nagyon fontos prioritás számunkra az európai eredet megjelöléssel rendelkező 300 termék forgalmazása a mexikói piacokon. Aztán fontos előre lépés még, és prioritás az Európai Unió számára a közbeszerzési eljárások megnyitása, illetve a megállapodás életbe lépésekor már meglévő lehetőségek, befektetési lehetőségek az Európai Unió számára a közbeszerzési piacokon a mexikói föderális rendszerben. Ezen kívül nagyon fontos még, hogy van egy új fejezet, ami a KKV-kra vonatkozik. Nagyon sokan szerettük volna ezt még tovább javítani, mert a kereskedelmi áll, tehát általában ezek a kereskedelmi megállapodások a nagy multinacionális cégeknek kedveznek, de igaziból nekik nincs is arra szükségük, hogy legyenek ilyen megállapodások, mert maguktól is képesek a befektetéseiket a lehető legpozitívabb módon megtenni. Itt inkább a KKV-k védelmére, illetve az ő helyzetbe hozásukra van szükség. Tehát a KKV-k azok, akik a legtöbbet profitálhatják a kereskedelmi megállapodásokból, és ezért gondolom azt, hogy olyan eszközöket kell létrehoznunk, amelyek révén egy ilyen kereskedelmi megállapodás hasznos lehet az európai kis- és középvállalkozásokra ezek a megállapodások, ezek nem a kormányok közötti megállapodások, hanem elsősorban a privát szektor számára teremtenek lehetőségeket. Fontos a megerősített párbeszéd és a civil társadalom részvétele is. Ez is új egyébként, úgyhogy azt gondolom, hogy a megállapodás van, ez egy új lehetőség és referenciaértékként is szolgálhat majd a többi kereskedelmi megállapodásunk előtt is. Itt nem csak arról van szó, hogy a fenntartható fejlődési fejezetben vesznek részt a civil szervezetek, ahogyan az egyébként eddig is megvolt már, hanem minden más területen is. Olyan témákkal is foglalkoznunk kell, amelyek a parlament számára rendkívül fontosak. Természetesen maradnak azért aggodalmak is, ezek között a következőket említeném meg. A fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet kapcsán A kereskedelmi megállapodásokban szerepelnek környezetvédelmi, illetve szociális jogokra való utalások, mint ahogy az a kanadai megállapodásban is benne volt, azonban Mexikó még a 98-as illó megállapodást nem ratifikálta. Ezt nagyon fontos tudni, mert ez azt is jelenti, hogy itt nem csak egy kereskedelmi, illetve szolgáltatás cseréről van szó, hanem miután a fenntartható fejlődés, a munkahelyteremtés és általában a gazdasági növekedés eszköze is lehet egy ilyen kereskedelmi megállapodás, ezért fontos azt látni, hogy milyen szociális, környezetvédelmi, illetve munkaügyi eh, feltételek mellett eh, hozzák létre ezeket a szolgáltatásokat, illetve termékeket ezért is gondoljuk azt, hogy az ILO 98-as konvenciójának aláírását és implementációját ezen keresztül is elő tudjuk mozdítani Mexikóban. Ami a földrajzi eredetmegjelölést illeti, ez egy más rendszer, amelyel eddig Mexikó nem rendelkezett, ők eddig a márkanevekkel dolgoztak, most viszont elismerik azt a listát, amelyről mi beszéltünk, ez nagyon fontos lépés volt. Ugyanakkor azért ezzel kapcsolatban is vannak még bennem kételyek. Azért mondom ezt, mert itt van például a manchego, sonka, vagy más ilyen francia vagy olasz termék, amelyek a rendszer értelmében garanciát kell, hogy kapjanak hogy a fogyasztóknak világos legyen az, hogy honnan érkezik ez a termék, és hogyan állítják elő. A manchego például Mexikóban is létezik, ugyanakkor nem ugyanaz, mint a Castilla lamáncsai termék, és ezért fontos a földrajzi eredet megjelenésnél világosan azt jelezni a címkéken is, hogy honnan érkezik az adott termék. Ebből a szempontból a következő kérdés is megfogalmazódott bennem. Hogyan fogjuk majd ezt a gyakorlatban biztosítani? Azt, hogy a földrajzi eredet megjelölésre vonatkozó rész megvalósuljon. A politikai szempontból fontos kérdések szerepelnek a megállapodásban, de azért bennem itt is van egy kérdés, például a nők esélyegyenlőségével kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. Én úgy gondolom, hogy a 21. század kereskedelmi megállapodásaiban nem hagyhatjuk figyelmen kívül egy adott ország vagy a világ lakosságának több mint felét. És végül, kedves elnök úr, egy másik alapvetően fontos gondolat az emberi jogokra vonatkozó záradék. A fenntartható fejlődésre vonatkozó részen belül szerepel ez, ugyanakkor bennünket és a parlamentet nagyon aggasztja azt, hogy ez hogyan valósul meg majd a terepen. A legtöbb fejezetben szerepel ez, azonban nagyon fontos lenne az átláthatóságot biztosítani ezzel kapcsolatban is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az első ítélkezést, vagy summás ítélkezést erről a folyamatról. Most jönnek az árnyékjelentéstevők, aztán pedig néhány parlamenti képviselő is kérte a szót a témával kapcsolatban. Kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzunk, mondjuk két percben foglaljuk össze mondani valónkat. Néppárt nevében Fizas úr lenne az árnyékjelentéstevő, de nincs itt és nincs helyette senki. McClarkin képviselő sincs itt, Pita az Áldétől. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni a bizottságnak. Nagyon jó eredményt értek el, és ez egy fontos üzenet is, amelyet az Európai Unió most közvetíthet a világ felé. Képesek voltunk arra, hogy a mexikói megállapodást napra készítegyük és moderné tegyük, és továbbra is mi vagyunk azok, akik a kereskedelmi liberalizáció mellett tesszük le a voksunkat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megállapodás alapvetően, ugyanakkor sajnálatos az, hogyha egy megállapodást magasabb szintre akarunk hozni, akkor nem vesszük figyelembe azokat az aspektusokat, amelyek a 21. században a cégeink számára fontosak. Alapvetően Nincs itt például a Mexikóval folytatott adatforgalom vagy adatcserére való utalás. Ez szerintem sajnálatos. Miután Japánnal kapcsolatban már voltak ilyen tapasztalataink, nem értem, hogy miért nem lehetett az adatforgalommal kapcsolatban egy kicsit ambiciózusabb célokat elérni. Erre a kérdésre várom a választ az Európai Bizottságtól. Aztán nézzük az ütemtervet. A bizottság hogyan látja, hogyan kívánja a folyamat ütemezését megvalósítani, tehát nem csak a fordításról van szó, hanem arról, hogy konkrétan önök hogyan gondolják azt, hogy ezt a megállapodást implementálni lehet majd. Köszönöm. Köszönöm, Heidi Hautala. Köszönöm szépen. Természetesen itt az idő arra, hogy a mexikói megállapodást napra készé tegyük. Ugyanakkor azért a frakciómban még mindig nagyon sok a kérdés, és Konkrétan az érdekelne engem, hogy hogyan lehet a jövőben biztosítani az elvek megvalósítását, hiszen így gyakorlatilag egy választási kampányban dolgozva kellett meg letárgyalni ezt az egész megállapodást. Júliusban lesznek ugye a választások. Aztán egy másik fontos kérdés még az, hogy eh, ha jól látom, akkor a 22-es eh, bekezdés 4-es eh, cikkében azt olvashatjuk, hogy kompenzációt várhatnak a befektetők akkor is, hogyha a végső megállapodás soha nem lép életben. Ezt valóban komolyan gondolják, hogy ez így van, és ha igen, akkor ez miért? És aztán van itt egy másik kérdés is, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezetben nagyon részletesen írják itt le a nemzetközi megállapodásokat, és hogy az ILO 96-os megállapodását még nem ratifikálta Mexikó, pedig ez nagyon fontos az átláthatóság és a nyomon követhetőség szempontjából. Nagyon szép az, hogy a fenntartható beszállítói láncolatokat, illetve a vadvilágot védeni kívánjuk, ugyanakkor nem tudom, hogy hogyan fogjuk biztosítani, hogy mindez meg is valósuljon. És végül pedig a pénzmosás és a korrupció ellenes harc. Itt nagyon jól dokumentált esetekkel állunk szemben, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik közre a bankrendszer a pénzmosásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a korrupció ellenes fejezetben azért konkrétabb intézkedésekre van szükség. GUE, Lula, és Tiziános sincs itt. Ámári Minör következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Bizottság ismét kimondta azt, hogy a kereskedelmi megállapodások alapvetően mindenki számára, vagy mindkét fél számára előnyösek. Ugyanakkor a választási kampánytól sem függetleníthetjük ezt a helyzetet. Itt van az energiakérdés például, és én azt gondolom, hogy számukra nagyon fontos az, hogy ez minél hamarabb átmenjen ez a megállapodás, mert ez politikai érdekük. A Lisszaboni szerződés értelmében a fenntarthatóságra való a jelentések, tehát fenntarthatósági jelentéseknek még az egész tárgyalássorozat előtt meg kellett volna legyenek, de ezek még nem állnak rendelkezésre. Én szerettem volna arra is utalni, hogy a korrupció mekkora problémát jelent Mexikóban, nagyon nagy a bűnözés, a szervezet bűnözés, és vajon ez az áradék, a Mexikó esetében vajon miért nem alkalmazzák az emberi jogi klauzulát is? Hogyan lehet a szankciókat foganatosítani vajon? És végül pedig az illó standardok betartatása Mexikóban szintén nagy kérdéseket vet fel. Mit lehet tenni ezzel a problémával? És végül ön azt is mondta, hogy néhány részletet még véglegesíteni kell. Ugyanakkor tudjuk, hogy az ördög mindig a részletekben rejlik. Mi az, amiről még tárgyalnak, mik ezek a részletek, amelyek még nem véglegesek? Köszönöm. Köszönöm. Caroline Gránzler. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon pozitívnak tartom azt, hogy korrupciálás ellenes záradék került bele az anyagba és felmerül bennem a kérdés, hogy milyen eszközökre van szükség a megvalósításhoz. Elégséges a konzultációs eljárás például, ez nem világos számára. Ami az jogi záradékot illeti, ez nagyon pozitív. Nem tudjuk azt, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, hogyha egy érintett eh, például jelentkezni szeretne, hogy jogait sértették, akkor fontos megtudni azt, hogy ő kihez fordulhat, ki dönt, ki határoz, a kereskedelmi preferenciák felfüggesztéséről, illetve hogy ez az általános vitrendezési eljárásban benne van-e. E további pont az illó munka szabályai, ezt nem ratifikálta mindenki, a megállapodást akkor lehet majd lezárni, ha ezt mindenki ratifikálta. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, jelenleg mi a helyzet, ami pedig a fenntarthatósági fejezetet illeti, a szankciós mechanizmusok számomra nagyon fontosak. Tudjuk a helyzetet az újságokkal, civil szervezetekkel kapcsolatban, szakszervezetekben, őket üldözik, meggyilkolják, hogyha nincsenek szekciós mechanizmusok, akkor a munkavállalói munkáltatói jogokat nem tudjuk megvédeni. És emlékszem még arra, hogy kollégánk, Szori Morzak kollégánk foglalkozott ezzel az anyaggal annak idején, és ragaszkodott ahhoz, hogy legyen szankcionálási mechanizmus, viszont ebből nagyon kevés maradt fenn, tehát ezeket a jogokat hogyan védjük meg, hogyha nincsen szankcionálási mechanizmus. És a fenntarthatósági fejezet nem tesz említést minden szempontról, ez azt jelenti, hogy a szabályosértések esetén nincsenek lehetőségek, ilyen esetben mik lehetnének a szankciók. Köszönöm, köszönöm, hogy tiszteletben tartotta az időt. Maria Véna, köszönöm szépen. Ugyanezt a kérdést tenném fel a július 1-i választások kapcsolatban. Itt, amennyiben leváltják um, a kormányt, uh, megváltozik a hatalom, mik a lehetőségek a megállapodás jövőjével kapcsolatban. Nagyon fontos itt egy manőverezési marzs kialakítása, Szerintem esetleg egy olyan politikai vezetést vesznek meg, akik nem vettek részt a korábbi tárgyalásokon. Az értékelés, hogyha a Lénát vesszük, ez az észak-amerikai megállapodás Mexikóval, akkor látjuk azt, hogy ebben volt a munkához való jogról szóló záradék, a gyermekek munkájáról, illetve a munkahelyi biztonságról, a vállalkozások, illetve a munka, munka, munkavállalók eh, elmondták azt, hogy ezt a párzamos megállapodást a munkáltatók nem eh, tartottak tiszteletben azért, mert nem volt, és ebben nem voltak megfelelő szankcionálási mechanizmusok. A jelenlegi a megállapodás kapcsán gondolkoznak erről, ami a megállapodás vegyes elemeit illeti. 22-én lesz majd egy vita tanácsban az új struktúráról. Megpróbálnak -e egy vegyes megállapodást kialakítani a beruházási fejezettel együtt, vagy pedig javaslatot tesz nekem majd a rendelkezések elkülönítésére, ami az SZSZ t illeti. Önök a, a Kanadával kötött uh, megállapodással kapcsolatban vetették fel az SZSZ kérdését, viszont uh, a, jelenleg hol tartanak a vállalásaik, ami pedig a fenntartható fejlődési fejezetet illeti. Önök az, azt javasolták, hogy egy fenntartható fejezet is kerüljön be ebben. a fenntartható fejlődés fejezetben sikerült -e tovább lépni. Köszönöm szépen, Joachim Schuster. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, hiszen sok minden elhangzott már. Két kérdésem van. Előfelt feltétele, hogy az ILO konvenciót mindenki ratifikálja, mielőtt a megállapodás hatályba léphet, vagy pedig csak egy homályos utalás létezik-e arra, hogy ezt pótolni kell, az ilyen jellegű nyilatkozatokkal rossz tapasztalataink vannak. A második kérdés, a megvalósítással függ össze, hosszú vitát folytattunk a bizottsággal is, a kereskedelmi megállapotások, illetve fenntarthatósági fejezetek tisztatóságáról. mi javult Mexikóban az eddigi megállapodásokhoz képest. Nagyon fontosak ezek a kérdések, mondja az elnök örül, úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy az áró folyamokat kiszámítják, a közös kutatási központ Szevijában foglalkozik ezzel, illetve léteznek a részletes elemzések arról, hogy ezek az árfolyamok alakulnak. A dél-koreai kötött megtanultuk azt, hogy mind a két fél számára 30 ezekon felüli többlet keletkezett. Ez egy sikertörténet volt, sok új munkahely született, jólét, itt készítettek-e hasonló számításokat, és bízunk a mexikói bíróságokban, ami a megvalósíthatóságát illeti ezeknek az elője, előírásoknak. A mexikai bíróságokban bízunk, viszont, hogyha nincsen elégedettség, akkor el tudják -e képzelni azt, hogy döntő bíróságok hozzanak döntést ezekben a kér, kérdésekkel, ezeket néhányan elutasítják. Köszönöm az utolsó hozzászóló Zseme asszony. Rövid leszek. Egyértelmű az, hogy az üzenet a jelentéstevő szerint eh, nagyon előteljes a szarvas marhágzat számára Ez sősen érinti ezt az ágazatot. Nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Én a növekedési hormonokra, az állati eredetű lisztre, antibiotikumokra gondolok. Ezeket megtiltották, betiltották az európai piacon, viszont Mexikóban használják őket, és mindez különböző problémákra hívja fel a figyelmet állatnövényegészségügyi területen, és mindez felveti a címkézés visszakövethetőség kérdését. Ez kapcsolódik a korrupcióhoz is, fontos az elővigyázatosság elve, ami a, az élelmiszerek címkézését megerősít, illeti Mexikóból származó élelmiszerekről van szó. Itt jogi folyamatnak is alá lehet venni a címkézés negatív végkifejlettel. Az USA például Kanadával és Mexikóval szemben folyamatosan elveszítette ezt a pert a nem diszkrimináció kérdésében. Azt gondolom, hogy a miniszterelnök pontosította azt, hogy a címkézés egy módja a fogyasztó informálásának, ez már létezik. Franciaország is használja mindezt, és fontos elővigyázatossága vizsgálni ezt a mm, megközelítést, a nem diszkrimináció elve értelmében véleményünk szerint ezt nem lehet eh, kockáztatni. Alapvető kérdésekről van szó. Ön mit gondol mindenről? Szeretnénk képet kialakítani a céljaikról, ami pedig a fogyasztót illeti. Fontos, hogy őt lehessen félrevezetni, egészségét illetően vagy pedig preferenciái kapcsán sem. Köszönöm szépen. Most az új nagykövetet kérem, Eszkanéró urat, hogy válaszoljon, maximum 5 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani, és a szakbizottság tagjainak is köszönetet mondanék, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy részt vehessünk az ülésükön új nagykövetként. Különösen hálás vagyok, hogy részt vehettek a mai ülésen, hiszen ez az első szakbizottsági és amely foglalkozik a megállapodás utáni időkkel. Ez egy nagyon fontos ülés, itt a stratégiai, politikai és gazdasági társadalmi kérdésekről van szó. Ez a megállapodás, amit önök ismernek, egy olyan megállapodás, amelyet teljeségében kell nézni, ambiciózus, innovatív megállapodásról van szó. Három nagyon fontos aspektus van. Egyrészt a politikai párbeszéd erősítése, legmagasabb szinten politikai párbeszéd struktúrása annak érdekében, hogy az együttműködést erősítsük, illetve a civil társadalom részvétel és meghatározó, a bilaterális kapcsolatok Mexikó és az Európai Unió között nagyon fontosak. A világszintű kihívások megoldása van itt a biztonságról, a békéről van szó, és a fenntartható fejlődésről. Ami pedig az együttműködést illeti, ez a megállapodás egy platformot biztosít az együttműködés új formáihoz, annak érdekében, hogy csoportosítsuk erőfeszítéseinket tudományos technikai területen, illetve a háromszög együttműködésben is más régiókkal. Itt az emberi erőforrásainkat tudjuk a közös érdek érdekében bevetni. A gazdasági témára térnék át. Ennek a megállapodásnak jelentős esélyei vannak, jelentős esélyeket biztosítanak érdekében, hogy a piacokhoz való hozzáférés az áruk és szolgáltatások számára pozitív hatással legyen, a beruházások felélénküljenek, és a KKV-kat is pozitívan érinti, és hasznos számukra. Összefoglalóan el lehet mondani azt, hogy ez a megállapodás egy mindenki számára pozitívumokat hozó megállapodás, mind a két fél előnyt kovácsolhat ebből, és a nemzeti fejlődést is így tudjuk előre mozdítani, kapcsolatainkat mind a két oldalon diversifikálhatjuk kifelé is, és így módon Az Európai Unió és Mexikó közötti együttműködés a nemzetközi szintéren is javítani tudjuk. Ez a megállapodás kifelé egy dolgot egyértelműen megmutat, megmutatja azt, hogy mennyire fontos a szabadkereskedelem. Az a szabadkereskedelem, amelyet itt a fenntartható fejlődés szempontjaihoz igazítottak a szociális fejlődésben. Ez egy egyértelmű üzenet a multilateralizmus felé, a szabály közös kialakításához, amelyet mindenkinek be kell tartani, és egyetemű üzenetről van szó a nemzetközi közösség felé is, a tekintetben, hogy Mexikó és az Európai Unió partnerek, akik eh, egy világszintű igazságos, fenntartó fejlődést szeretnének világszinten, egy jobb, igazságosabb világot, egy olyan világot, amelyet támogatunk, mégpedig közösen, annak érdekében, hogy a nagy kihívásoknak meg tudjunk felelni. A világ változóban van, és folyamatos függőségi viszonyban vannak a világ különböző régei. A mexikai nagykövetség folyamatosan rendelkezésükre áll, és szívesen dolgozunk együtt az Intával, annak érdekében, hogy erősítsük az Európai Unió és Mexikó közötti kapcsolatokat. Ezért is érdekel bennünket annyira az a munka látogatás, amelyet majd Mexikóban ejtenek meg június elején, és az INTE, INTA szakbizottság részéről Rodriguez Pinheiro és más képviselők, Santiago Fizas is részt fognak venni ezen a látogatáson várjuk őket, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy meg tudjuk erősíteni kapcsolatainkat. Köszönöm szépen, és ezek után pedig szeretném átadni a szót a kereskedelmi atasénak, aki a kereskedelmi minisztérium nevében fog beszélni az új EU-Mexikó megállapodásról. Köszönöm szépen. Gracias, embajador. Eh, el momento en el que llegue este acuerdo... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy eh, ez egy nagyon eh, fontos időszakban érkezik ez a megállapodás, nem csak a jelenlegi kereskedelmi világhelyzet miatt, hanem azért is, mert talán az a mítosz is ledől most, hogy a naftával kellene a Mexikó, Mexikónak először megkötnie a megállapodást, és csak azután az EU-val. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy lehetőség, mert a kereskedelmi pillér, amelyen belül ambiciózus célokat tudunk megvalósítani, gyakorlatilag a kereskedelem minden területén, a szolgáltatási szektorban is, és mégis emellett sikerült olyan kiegyensúlyozott megoldásokat előmozdítani, amelyek az összes, mind a két fél érzékeny területeit is figyelembe veszik. Óriási lehetőségek ezek, nagy innovációt is rejt magában mindez, és azt gondoljuk, hogy az Európai Unió érdekeit is figyelembe vettük. Sikerült tehát most megállapodni abban is, hogy az államok és a befektetés közötti vitarendező mechanizmus megvalósuljon. Természetesen ehhez azonban egy bizalmi szavazásra lesz szükség. Nagyon hasonló a helyzet a közbeszerzési pályázatoknál, amelyek eddig Mexikóban csak a föderális szintet fették le. Most ennél tovább megyünk. Mexikó lehetőséget biztosít, és megnyitja a föderális szint alatti piacait is az európai közbeszerzési pályázatok számára. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és vannak egyébként precedensek is erre, hiszen például a szeszes italok esetében már volt egy előzetes példa. Ezen kívül, ahogyan az már elhangzott, a 340 földrajzi eredet megjelenés, megjelöléssel rendelkező termék esetében is sikerült megállapodásra jutnunk Mexikó esetében. 20 élelmiszeriparú és nagyjából 19 olyan termékről van szó, amelyek inkább kézműves termékeknek foghatók fel. A kultúrával, a strukturális reformokkal is foglalkoztunk, a telekommunikáció vagy az energiahálózatok megerősíte, valamint a fenntartható fejlődés, a korrupció ellenes harc, a kis és közepes vállalkozások, és a mikrohitelezés, illetve a korrupció ellenes harc is fontos előrelépések voltak. Ezzel szerettem volna megköszönni az INTA szakbizottság képviselőinek azt, hogy meghallgattak, hogyha bármilyen kérdés van a kereskedelmi pillérrel kapcsolatban, akkor várom a kérdéseket, és szeretném még egyszer megköszönni mind a két tárgyaló félnek a munkáját, azt, hogy annyira elkötelezettek voltak, és Elena Kóninak is szeretném megköszönni a munkáját. Thanks a lot and thanks a lot for... Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm ezt a kedves ajánlatot a további munka tekintetében. Nagyon sok kérdés, megjegyzés érkezett, mielőtt Kőnich asszonynak átadom a szót. Pons urat kérném meg az IIES-től, hogy adjon egy áttekintést a dolog politikai vetületeiről, hiszen elég sok kérdés van így emberi jogi tekintetben, és így tovább. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, Nos, hát röviden fogok csak felszólalni, mert azt hiszem, hogy már minden fontos gondolat elhangzott, de ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy tényleg beszámolhatunk egy komoly előrehaladásról minden területen, a megállapodás fejezeteiben. Ez egy globális megállapodás, négy fejezetet tartalmaz, politikai témákat, kereskedelmi témákat is tartalmaz, és azt hiszem, hogy ezekben mind-mind sikerült tényleg fontos előrelépéseket megtennünk. Engem az együttműködési és politikai rész érdekel. Sikerült már novemberben, az elmúlt év novemberében lezárni az erre vonatkozó tárgyalásokat, és én is nagyon elégedett vagyok azzal, hogy azt láthatjuk, hogy a kereskedelemre vonatkozó rész is április 21-én lezárult. Ez egy rendkívül fontos lépés, és természetesen vannak még technikai kérdések, amelyekben még tovább kell dolgoznunk, és végül pedig maradnak még az intézményi kérdések. Hát reméljük, ahogyan a kollégák is elmondták, hogy sikerül mindenben megállapodni, főként a még nyitott kérdésekben a következő hetek során. Mindemellett pedig azt is látnunk kell, hogy igaziból semmi sem végleges addig, amíg az egész tárgyalássorozat le nem zárul, és az önök parlamentjének hozzájárulása is szükséges ehhez. Itt szeretném is lezárni a mondani valómat, de természetesen, ha vannak kérdések, azokra szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Én a kereskedelem és a fenntartató fejlődés témájával szeretném kezdeni. Igen, az elkötelezettségek, a környezetvédelem, a szociális kérdések tekintetében erős, és van itt a megállapodásban néhány megerősített előírás. Tehát a párizsi megállapodás végrehajtása, a civil társadalmi mechanizmusok, hogy az egész, tehát lefedik az egész megállapodást. Vannak különleges megkötések a biodiverzitás védelmében, a szociális felelősség tekintetében, és a szetára gondolunk elsősorban, ami pedig a végrehajtási mechanizmusra vonatkozik. Ez a vita már egy ideje zajlik, és számos alkalommal a biztos is részt vett, de itt van a hagyományos végrehajtási mechanizmus, ami a többi kereskedelmi megállapodásban is jelen van. Ide tartozik az együttműködés alapú kötelezettségvállalás, de a civil társadalom egy szakértői panellel folytatok a tárgyalásokat, és vannak olyan jelentések, amelyek publikálhatók nyilvánosan is. Nagyon lényeges a TST elkötelezettségek betartása, és még nem láttunk szankció alapú rendszert más megállapodásokban az Egyesült Államokban is eléggé bonyolult volt ezt elérni. A kereskedelem igenis kihat a fenntartható fejlődésre és a munkaügyről szóló ILO megállapodásokra. Úgy gondolom, hogy a szankciós rendszer is jól kidolgozásra került a megállapodásban, és megvan a lehetősége annak, hogyha kooperatív megközelítésünk van, akkor tovább jutunk. A jelentések nyilvánosságra hozhatók, ez természetesen a TSD fejezetben is szerepel. De már eh, említettem, hogy eh, igazából a végrehajtáson van mit javítani. A földrajzi eredet megjelölés tekintetében egy példát említenék. Nagyon fontos Mexikó számára ez. Tehát vannak például esetleg a manchego sajt, amely Mexikóban és Spanyolországban is készül, ez jú tejből készül, viszont Mexikóban tehén tejből. Mexikóban megvan a lehetősége annak, hogy spanyol manchego sajtot áruljanak, készó manchego, de a mexikói manchego sajt igazából nem tartalmazhat olyan grafikákat, amely a spanyol eredetre utal. Tehát se zászló nem lehet, se tehát semmi nem lehet, ami arra utalna, hogy a manchego az, a spanyol manchegóról van szó a mexikai esetében. És eh, a mexikai manchego sajt is árulható Európában, de meg kell különböztetni tehát, oh, that is also of course. És természetesen ez a mancsegó sajt esete más eredet megjelölési termékekre is vonatkozik. De ahogy már említettem, nagyon kevés ilyen termék van, és mi meg teljesen biztosak szeretnénk abba lenni, hogy ne legyen összezavarodás a fogyasztók részéről, hogy most tulajdonképpen milyen terméket is fogyasztanak. A címkézés többször is felmerült, a megállapodásban szerepel a címkézés kérdése, tehát hogy az Európai Uniós előírásoknak megfelelő legyen a címkézés. Így nem áll fenn annak a veszélye, hogy a termékeken a címkézés van, amely nem felel meg az európai jogalkotásnak. Nagyon lényeges, hogy az európai jogszabályokat minden tekintetben betartsák, amikor Európába hoznak mexikói termékeket. És ez is része az idevágó fejezetnek. Az adatáramlás tekintetében is volt egy kérdés. Mi is kötelezettséget vállaltunk, de még a tagállamokkal meg kell vitatnunk, és az Európai Parlamenttel is át kell beszélnünk az a adatáramlás forgalmát. Még nem küldtük el az új javaslatokat Mexikóba. De van egy revíziós záradék a megállapodásban, ami azt jelenti, hogy amennyiben kész vagyunk a belső vitával, és a megállapodás hatályba lépett, bemutatjuk az átdolgozott javaslatunkat, és megvárjuk a mexikói fél reakcióját. Igazából nem akadályozza ezt semmi. A végrehajtás már említettem, de természetesen azon múlik, hogy mikor tudjuk véglegesíteni a megállapodást, a jogi átformázás, jogi vizsgálat, is időbe tart. Nem, még két hónapot szeretnénk erre szánni. Igazából nagyon sokan dolgoznak a szövegen, és ez körülbelül, mint már említettem, 5-6 hónapot is igénybe vehet. De megpróbálunk olyan gyorsan lépni, ahogy csak tudunk. Ahogy már említettem, Mexikóban július 1-én választások lesznek. A jelenlegi adminisztráció november végéig marad hatalmon, és megpróbálunk ez alatt az idő alatt lehető legtöbbet elérni. Elvárhatjuk, hogy bemutathatjuk nem sokára a megállapodást a tagállamoknak 2019-ben. Tehát meg kell várni, amíg a fordítások elkészülnek, de tehát mindig jobb az, hogyha gyorsabban haladunk. Az új kormány hatalomba lépését megvárjuk. Még nem ratifikálta az Európai Unió a megalapodást, de valószínűleg az új kormányzat is sajátjának tartja majd a megtárgyalt megállapodás jóváhagyását. Igen, a kölcsönös előnyök. Igen, mind a két oldal számára kölcsönös előnyökkel jár. A megállapodást tehát az Európai Unió természetesen profitál belőle, és a mexikói kollégáink is úgy gondolják, hogy Mexikó számára is kedvező lesz a megállapodás. Szeretnénk elérni a megállapodásra valamit, ami mindkét fél számára tartalmazza a kereskedelem és a beruházások megkönnyítését. Volt egy kérdés a meglévő megállapodáshoz, amely érvényben van. Hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 15 évben meg háromszorozódott az EU és Mexikó közötti kereskedelem. és ezt minden ország nevében kérhetjük. Tehát nagyon jó fejlődést értünk el a jelenlegi megállapodás keretein belül, és most pedig remélem, hogy még jobb lesz a megállapodás. Fentarthatóság, fenntarthatósági hatástanulmány, igen, ezen is dolgoztunk. és nagyon gyorsan sikerült ezt elérnünk, még a mexikai választások előtt szerettük volna tető alá hozni. És hogyha a vonat mozog, tehát természetesen eh, megnéztük, hogy eh, mi a helyzet a fenntartatósága kapcsolatban, és eh, bizakodunk, hogy azok a dolgok, amelyeket kidomborítottunk, megfelelő formába kerülnek. És bizakodunk, hogy igazából minden lényeges szempontot lefettünk. És Igazából nincsenek olyan lényeges fejezetek, amelyekről ne tárgyaltunk volna. A politikai megállapodás is van a technikai részletekről, a technikai részletek jogi formájáról. Tehát bizonyos időbe kerül, és arra is beszéltem, hogy átmegyünk a több száz oldalas terveken, és ez vonatkozik a szolgáltatásokra és a piacra jutásra is. De említettem, hogy semmi olyan dolog nincs, amely ezt az egyensúlyt felborítaná. Az ILO egyezmény tekintetében a 89-es ILO ajánlás tekintetében nagyon jó vitát folytattunk a mexikói kollégáinkkal, és a mexikai szenátus előtt van most a dolog. A nemzetközi bírósági rendszer alapja az, ami a szetában is megvan, a SETA-ban is megvan a beruházásvédelem, és ezeket a változásokat már érvényre juttattuk a Mexikóval kötött megállapodásban, és bizakodunk, hogy nagyon jó, megbízható kötelezettségvállalásunk van a nemzetközi bírósági rendszerrel kapcsolatban. És a több szintű bírósági rendszer is az érdekeinket szolgálja. Pénzmosás és a kötelezettségvállalások a korrupció ellenes függelékben. Nagyon lényeges fejezet ez. Említettem már, hogy mennyire lényeges a végrehajtás. Itt szakértőkkel konzultálunk, és amikor a szankciókról van szó, akkor nagyon megnézzük, hogy mi történik a belső rendszerben, és Mexikó is nagyon fáradozik, hogy a kötelezettségeit vállalja. Tehát nem egy olyan rendszert építünk fel, amely ne lenne eddig nemzetközi keretben. Úgy gondolom, hogy ez a leglényegesebb, amit említhetnék. Van egy vegyes megállapodás, tehát ez az egész társulási megállapodás, és a nemek közötti egyenlőség is a politikai fejezet része, itt eléggé erős kötelezettségvállalások vannak, és vannak még projektjeink, 11 projekt zajlik a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Ezeken fáradozunk, tehát természetesen a TST fejezetben is előkerül a nemek közötti egyenlőség és a diszkrimináció tilalma a munkahelyen például. Még egy megjegyzés az emberi jogokról természetesen, hát mivel társadalmi megállapodásról van szó, van az emberi jogi záradékról is szó a megállapodás politikai részében. Azt látjuk, hogy a politikai párbeszéd lényegesebb, és az együttműködést is szeretnénk erősíteni, például a kínzás elleni harcban, az emberi jogi aktivisták és újságírók védelme, és ez természetesen politikai vetület, és a társulási megállapodás politikai részében szerepel. Úgy gondolom, hogy ezzel sikerült minden kérdése válaszolnom. Ha nem, akkor kérném figyelmeztessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat egyaránt az Európai Parlament véleményét várja, és remélhetőleg ezt majd figyelembe is fogja venni. Én biztos vagyok benne, hogy a koreai rossz tapasztalatok után meg fogjuk tudni erősíteni az egész folyamatot, és az adat áramlással kapcsolatos kérdések is remélem, hogy majd szerepelnek ebben, hiszen nagyon sok európai cég termel Mexikóban, és az adatokkal kapcsolatos kérdésekre nem világos még a válasz. Ugyanakkor figyelembe kell venni a már május 31-én életbe lépő adatvédelmi szabályainkat is. Márkal együtt a jelentéstevünk most nincs itt, úgyhogy ahogyan erre utalt a nagykövet úr is júniusban Mexikóba fogunk látogatni, és majd visszatérünk erre a kérdésre még egyszer. Köszönöm szépen! És ezzel le is zárhatjuk a hármas napi rendi pontunkat. A négyes napi rendi pont szintén Latin Amerikával kapcsolatos, a Mercosur országaival folytatott kereskedelmi tárgyalások jelenlegi állása. Nagyon örülök annak, hogy a Mercosur nagykövetségek képviselői itt vannak. Gato Filman, Paraguay követe itt van köreinkben, és Sandra Gallina fogja bemutatni, hogy hogyan is néznek ki jelenleg a tárgyalások. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a mai találkozóra, hogy a tárgyalások jelenlegi állásáról tájékoztatást tudjunk adni. Mint önök is tudják, most már remélhetőleg az utolsó fázisban vagyunk, vagyis azért nehéz témákról van itt szó. Gyakorlatban Asunciónban februárban jártunk utoljára, március másodikán lett vége a tárgyalási fordulónak, azóta nem tárgyaltunk, viszont állandóan kapcsolatban vagyunk, tehát inkább a nehéz kérdésekkel kapcsolatban próbálunk dűlőre jutni. A legfontosabb most az, hogy a kérdéseket tisztázni lehessen, és nagyon örülök annak, hogy itt vannak a nagykövetek, Rigoberto Paraguay nagykövete is itt van. Nagyon örülök annak, hogy ő is itt van, és fel, hozzászólhat majd. Köszönöm. Hát itt minden csupa meglepetés a mai napom. Elképesztő. A lehető legrövidebb beszéd volt ez, amit valaha hallottam tőled. Rendben, akkor most Ignácio Salafranca következik. Ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát az a helyzet, hogy nem ért, végértem ide, a külügyi szakbizottsági szavazásról jöttem, és nem volt arra lehetőségem, hogy meghallgassam az előttem felszólalókat. Én csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a bizottsági tárgyalók megkapták a parlament támogatását. Ha nem tévedek, de egyébként azért lehet, hogy nem jól emlékszem, akkor az utolsó miniszteri szintű egyeztetés decemberben Buenos Airesban egybe esett a világkereskedelmi eh, szervezett eh, tárgyalásaival, és eh, hát ez egy nagyon fontos megállapodás, elállt, most már itt volt ugye január, már, február, március, április, már május közepén vagyunk, és még mindig nem kaptunk tájékoztatást a bizottságtól. Nekem volt egyébként lehetőségem arra, hogy a biztossal, a kabinetjével, illetve a tárgyalások vezetőjével beszéljek, de szerintem nagyon jó lett volna, hogyha ennek a fontos tárgyalás sorozatnak az eredményeit hamarabb ismertetik, már csak azért is, mert a bizottság elnökének évértékelésében azt hallhattuk, hogy szeretné, hogyha ezek a tárgyalások lezárnán, lezárulnának az év végéig. A bizottság és a parlament, López úr szintén ezzel kapcsolatban szólaltak fel. Amikor mindez megtörténik, akkor azért érdemes megkérdezni magunktól, hogy miért nem történt ez meg, miért nem történt meg ez a tájékoztatás. Gondolom, hogy mindenki egymással fog mutogatni. Természetesen én itt a parlament részéről nem kívánom ezt most kritikákkal illetni, a Mercosur országokat sem, hanem az Európai Parlament képviselőjeként demokratikus ellenőrzési jogommal szeretnék élni, és szeretném tudni azt, hogy pontosan mi is történt. Én azt gondolom, kedves elnök úr, hogy itt valami azért mégiscsak történhetett. Itt nem csak a politikai akaratról van szó, hanem azt gondolom, hogy a kereskedelmi főtárgyalónk mandátuma lehet, hogy egy kicsikét korlátozott volt, főként az érzékeny termékek tekintetében. Egy másik dolog, ami nagyon zavar engem, az az, hogy a 2004-es tárgyalások során kimondtuk azt, hogy javítani kell a kínálatot, és egy másik fontos gondolat, amit mindenképpen szeretnék elmondani, az az, hogy az Európai Unió ugye a szabad kereskedelmet támogatja, és az ilyenfajta kereskedelmi megállapodások révén az történik, hogy amikor barátaink vagy partnereink versenyképesek, akkor utána meg lezárjuk valahogy a piacainkat előttük. Most hát itt vannak azért konkrét előrelépések is az autóiparban, a tengeri közlekedésben, a kompenzáció kérdésében és a földrajzi eredet megjelölésben. És itt most kifejezetten a nyersanyagok piacára is szeretnék utalni. Ne is vesztegessük az időt azzal, hogy mi történt mostanáig, hanem inkább próbáljuk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb lezárjuk ezeket a tárgyalásokat, mert az idő sürget. Szerintem rossz az, hogyha mindig azt halljuk, hogyha hogy ne ö, siessük el a dolgokat, és szépen nyugodtan haladjunk, de én azt gondolom, hogy az idő, az pénz, Paraguayban már voltak választások, Brazíliában, Argentinában és Európában is a jövő évben lesznek választások, úgyhogy egy nagy lehetőség ez, amit most nem vesztegethetünk már tovább. Bizony az idők a protekcionizmusnak kedveznek, ezzel kapcsolatban egyébként az AFET és az INTA szakbizottság egy közös meghallgatást fog szervezni az Egyesült Államokkal való kapcsolataink tekintetében. Én azt gondolom, hogy a Mercosuros barátainknak is tisztában kell lennie ezekkel a körülményekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most megadom a szót a szárnyékjelentéstevőknek, és aztán pedig további személyek szeretnének majd hozzászólni. Két percet adok mindenkinek. Nikola Dánti következik. Köszönöm. És köszönöm, hogy a mai délelőtt ezt a nagyon fontos témát megvitathatjuk. Kereskedelmi tárgyalásokról van szó. Általában azt szoktuk mondani, hogy az idő 90%-ában csináljuk meg a munka 10%-át, és fordítva az végső 10%-nyi időben sikerül elérni a céljaink 90%-át. Hát itt, mint hogyha nagyon különleges és óriási munka történt volna az első 10%-ában az időnek, és aztán azóta, mintha állnánk mint hogyha legalábbis félnénk attól, hogy lezárjuk ezeket a tárgyalásokat, mintha félnénk attól, hogy a végéig elmenjünk, pedig pont ezek az Európai Unió számára legfontosabb kérdések, az etanol, vagy a marhahús szektor tekintetében. Nekem úgy tűnik, hogy jó néhány kérdés még nem talált megoldást. Úgyhogy itt azért problémák vannak politikai szinten is. Ezt a tárgyalások vezetőjének mondom, mert meg kell látnunk, vagy meg kell értenünk azt is, hogy a politikai helyzet Brazíliában és más dél-amerikai országokban, Paraguayban is ugye választások voltak, ez szerintem nem volt problémás. Az argentin helyzet, ami tényleg nagyon nagy nyomás alatt van, nemzetközi szinten is jelenleg, pénzügyi problémák miatt. Nos, hogyha, hogyha ezek azok a gondok, amik miatt nem akarjuk lezárni a tárgyalás sorozatot. Tehát ezt szeretném megkérdezni. Én ezt a kérdést a főtárgyalónknak teszem fel, hiszen itt már csak technikai kérdésekkel kell ö, foglalkoznunk, vagy pedig egy politikai szintű ö, döntés született arról, hogy ne folytassuk a tárgyalásokat. Van itt azért néhány gondolat, amire oda kell figyelnünk európai részről is. Az, első, az egyik első a földrajzi eredet megjelölés. Tudjuk azt, hogy vannak hasonló vagy azonos megjelölésű vagy nevű földrajzi eredet megjelöléseink, itt ezt meg kell oldanunk, ez számunkra európaiak számára nagyon fontos, de gondolom, hogy a Mercosuros partnerek számára épp annyira. Aztán itt van az óvatossági elv. Azt hallhattuk, hogy a brazil mezőgazdasági miniszter azzal vádol bennünket, Európát, hogy kihasználjuk a növény és állat egészségügyi szabályainkat arra, hogy protekcionisták legyünk. Azért már bocsánat, mi készen állunk arra, hogy megállapodásokat kössünk, de a standardokból nem engedünk. Ez egyébként így van minden kereskedelmi megállapodásunkkal kapcsolatban. És végül pedig a civil társadalomra vonatkozó rész. 30 másodperc, kérem adjon még egy kis időt, elnök úr. Nagyon sok találkozónk volt itt Brüsszelben is a civil szervezetekkel, és ebből kiderült az, hogy az Mercosur országokban nem, ilyen maga, nem olyan magas a civil társadalom részvétele a közügyekben, úgyhogy engem ez a rész is érdekel, ezt szeretném, hogyha valahogy a partnereink számára is világossá tennénk. Én egyébként továbbra is optimista vagyok, bár nem sok okom van rá. Köszönöm szépen. Szabati úr. Én is szeretnék utalni arra, hogy igazából politikailag bezárulhat az ablak. Elképzelhető, hogy igazából a szabadkereskedelemnek vége Hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Államokból mi hömpölyög át hozzánk. Éppen ezért a Mercosur megállapodás roppant fontos. Igazából már szóltunk az iparról, tehát itt van az a 40-40 százalékos szabály. A Mercosur országokban eléggé fejlett a gépjármű ipar, és erről azért még lehet tárgyalni, tehát hogy például a vámokat kölcsönösen csökkentsük. De ez lehet egy alapvető probléma is. Tehát közgazdász vagyok, és számomra, hogyha valami blokkolunk, akkor igazából ezért szeretnénk valamit cserébe. És felmerül bennem az a kérdés, hogy a mexikóiak mit akarnak, amennyiben az európaiak követelményeit betartják. A mezőgazdasági kereskedelem az mindig problémás. Amerika összes részével. És szeretném tudni, hogy mi történik. A bizottságot is megkérném, hogy itt egy kicsit engedékenyebb legyen, hiszen hogyha a Mercosur országokból importálunk, akkor az a fogyasztóink csapódik le. Tehát elsősorban a fogyasztókra kell gondolnunk, amikor tárgyalunk. Egészen végezetül pedig nagyon fontos megállapodásról van szó, talán a lehető legfontosabbról. És felmerül bennem a kérdés, hogy a tárgyaló felek tisztában vannak-e a feladatok mértékével? És hogy tudják-e, hogy az Egyesült Államokkal hogyan lehet tárgyalni, hogyha többről tárgyalunk, mint az acél és alumínium vámokról. Hiszen az amerikai elnök az amerikai ipart akarja védeni az intézkedéseivel, fel kell erre készülnünk. És nekünk is jelt kell adnunk a protekcionizmus ellen. Az Európai Unió mi predestináltunk vagyunk arra, hogy ezt a dolgot lefolytassuk. Dieter? Köszönöm. És köszönöm szépen, kedves uram, köszönöm a bizottságnak is a napra készít tételét a helyzetnek. Elképesztő az, hogy most fejeztük be a mexikói megállapodás felülvizsgálatának tárgyalását, és hogyha belegondolunk abba, hogy 99-ben kezdtük meg a tárgyalásokat a Mercosurral, ez egy évvel azelőtt volt, hogy a mexikói első megállapodás életbe lépett. Én azt gondolom, hogy most már túl régóta halogatjuk az időt, állandóan újabb és újabb határidőket emelegetünk. Először azt hallottuk, hogy január, aztán márciusról volt szó, aztán most már júliusra tolódott mindet. Szóval legyünk őszinték. Van itt ténylegesen határidő? És egy konkrét kérdésem is lenne az autó iparral kapcsolatban. Nagyon sokat olvashattunk erről a sajtóban is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szektor az Európai Unió számára. Ezért is szeretném azt, hogyha megvilágosítanának bizonyos aspektusokkal kapcsolatban, hogy itt mi történik. Köszönöm zöldek nevében. Johnny. Thank you, President. Köszönöm szépen. Valóban a bizottsági bevezető kapcsán nem hallhattunk túl sokat arról, hogy mi történik a kulisszák mögött. Én remélem, hogy majd a válaszban egy kicsit többet megtudunk erről, mert különben csak egymás között beszélgetünk, de önök csak megfigyelőként vannak itt. Második gondolat. Danti úr is utalt uh, az óvatosság alapelvére. Brazíliában ugye nagyon uh, kemény a helyzet az óvatosság alapelvével kapcsolatban. Erről mit tudnak mondani, hogy uh, mennyire tudták a jelenlegi tárgyalási helyzetben ezt figyelembe venni, hiszen tudjuk azt, hogy a szója 100%-a, amelyet Brazília exportál, de Argentináról is beszéltünk, ezek GMO szóják. Hogyan tudjuk tesztelni ezeket? Aztán itt van a glifozát kérdése is, amely Európa számára nagyon fontos, és az egészségi, vagy egészségügyi kérdések. Óriási botrányok vannak a hús csak kapcsolatban Brazíliában. Ugye itt ennek egészségügyi vetületei is vannak. Állandóan azt halljuk, hogy Európa a klímaváltozás ellen kíván harcolni, meg akarja őrizni az európai emberek egészségét, és védeni akarja az európai gazdákat is. Ugyanakkor, hogyha egy olyan megállapodást kötünk, amely a az Amazonas őserdőjének tönkretételét fogja okozni, akkor gyakorlatilag mechanikusan pont az ellenkezőjét teszünk, mint amit szeretnénk. Minden egyes eladott marha teteme egy szeletet hasít ki az Amazonas őserdejéből. Paraguay és Uruguay a TISA tárgyalásokból kivonultak, ami ugye a szolgáltatásokra vonatkozik, és végül az utolsó gondolatom, amely szintén az óvatosság elvével függ össze, a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet nagyon fontos az Európai Parlament számára. Szeretnénk azt, hogy ez ne csak egy ilyen anekdotikus, ilyen szép kis ö, ö, szankciók nélküli ö, papírtigris legyen. Langen úr számára nagyon fontos ez, számomra is fontos ez. Én nem tudom, hogy ez mennyire vonatkozik, mennyire valósul meg a Mercosur tárgyalásokban. Köszönöm szépen. Helmut Scholz következik, GUE. Köszönöm szépen, elnök. úgymond, én is köszönetet szeretnék mondani. És az Intermonitoring csoport nevében is, hiszen szerintem nagyon fontos az, hogy a parlament, tehát igazából nem foglalkozik a tárgyalásokkal, de a parlament mégis a kritikus szemmel kíséri figyelemmel a tárgyalásokat. És a parlamentnek megvan a joga ahhoz, hogy egyet értsen, vagy ne értsen egyet. Frakcióként volt egy nagyon átfogó konferenciánk is a Mercosur tárgyalásokról, és a szabadkereskedelemről, a bizottság is ott volt, és ezért pedig külön köszönetet mondok. De az ott hallottak nagyon ellentmondásosak voltak. A politikai, a parlamenti oldal képviselve volt, a civil társadalom is képviselve volt, a Mercosur államokból és az Európai Uniós országokból is. Szó volt a környezetvédelemről, a peszticidek használata Brazíliában, a mezőgazdaság az nagyon érzékeny téma volt az élelmiszer és a táplálkozási biztonság, a foodwatch képviselői is ott voltak, Tehát az EU-Mercosur megállapodás na még mindenképpen visszatérünk, és még két rövid megjegyzés. A időnk véges. De szeretném megkérdezni, hogy milyen az összhelyzet. Most szeretném megkérdezni a Mercosur államok diplomatáitól. Hiszen nekik bizonyára nehéz, hogy a számos országban lévő politikai helyzettel foglalkozanak, tehát Brazília, Argentína, elég érzékeny a politikai helyzet. És mégiscsak kevés az időnk, tehát novemberig késznek kell lennünk. És egy kereskedelmi megállapodás inkább a tisztességes kereskedelemről szól. És euh, tudnunk kell azt is, hogy milyen a érintett államokban a politikai, környezetvédelmi, szociális fejlődés. Hiszen nagyon fontos az, hogy a lakosság bizalmát is élvezzük. Ez vonatkozik az Európai Unióra és a partnerországokra is, pedig szerintem ez eh, nagyon lényeges. És a folytatott vitába szerintem ezeket is be kell venni itt nem, nem annyira a protekcionalizmusról van szó, hanem inkább egy tisztességes kereskedelem kialakításáról, amely a lakosságot, az embereket és a környezetet helyezi előtérbe. Yes, um, uh, thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Begen asszony kap szót, hiszen ő az árnyék jelentéstevő. De úgy tudom, hogy ő is az ön csoportjába tartozik. Ne haragudjon, én vagyok az árnyék jelentéstevő. Igen, én vagyok az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Nos, hát, nagyon sok minden elhangzott már a saját álláspontunkkal kapcsolatban is és azt gondoljuk, hogy ebben a végső fázisban nagyon oda kell figyelni a megállapodás bizonyos részeire. Ilyen például az, hogy nehogy túl sok marhahús kerüljön az európai piacra, mert ezzel az európai gazdákat hozzuk nehéz helyzetbe, hiszen jelenleg Európában önálló, önellátóak vagyunk, vagyis a koncesziókat ebben a tekintetben korlátozni kellene. Ezen kívül az élelmiszeripari sztenderdjeinket is kockáztathatja ez a megállapodás, hogy aztán ne beszéljünk az állat egészségügyről és az állat jólétről. Aztán egy másik dolog, amitől félünk, az az, hogy óriási mennyiségű bioüzemanyag jutna be az európai piacra, aminek nagyon rossz hatása lenne a környezetünk, tehát a levegő állapotába. Scholz úr is utalt arra, hogy nem tudunk bizonyos területeket ellenőrizni. Brazíliában az új kormány vajon eléggé rugalmas lesz-e arra, hogy a tejtermékekkel kapcsolatban engedményeket tegyen. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen pozitívum az Európai Uniós mezőgazdaság számára. Ezen kívül a kölcsönösség szempontjait is figyelembe kell venni, például a borkereskedelem területén az európai ö, bor 20%-ot os vám, vámot fizet a Mercosurban, és a Mercosuros borok pedig 10%-ot az Európai Unióban. Aztán nagyon fontos lenne az, hogy a közbeszerzési piacokat is megnyissuk egymás előtt, és aztán lenne két kérdésem is a bizottság felé. Először is a cukornád termelés vajon ö, megnyílik-e ez a piac, és csökkennek-e a vámok, vagy pedig képesek leszünk-e az egész folyamatot felgyorsítani. Köszönöm szépen, most pedig az ENF nevében Zsame asszony. Ez egy új koalíció? Látom, ilyen közelülnek egymáshoz. Contre, contre. Certainement, j'espère, je crois, je pense. Remélem, remélem. Kedves barátaim, Egy kollégánk a fogyasztói előnyökről beszélt, emlékeztetnék arra, hogy 27%-kal csökkent Európában a húsfogyasztás, 33 ezer munkahely eh, veszélyeztetett a szarvasmarha ágazatban, és a kanadai és Mercosur országokba történő importációval. Itt az európai um, termésfel érintett, nem protekcionista intézkedésekről van szó, hanem arról, hogy megmentsük az ágazatot. Ha a protekcionizmusról beszéltünk, Zsadó a kínálatról beszélt, Danten úr tért erre, illetve érkezett vissza tanulmányútról, léteznek egészségügyi botrányok a hús kapcsán, nem lehet kikerülni a tartalmat, olyan anyagokat, amelyek tiltottak Európában. Hát itt nem protekcionista intézkedésről van szó, hanem arról, hogy megvegyük a fogyasztót. A visszakövethetesség és címkézés kérdése kapcsán megismétlem azt, hogy mit teszünk a fogyasztó érdekében, hogy védjük, védjük meg őt, és én szeretném, hogyha ez egy alapvető lenne a tárgyalásokon, ezeket amúgy ellenezzük. Gondoljunk a fogyasztóra. Interesting times, huh? so Érdekes időket érünk, a jobb eh, eh, bal közötti koalíció, zöldek, jobb oldal között, stb. stb. De nem ez a mai témánk, David Martin kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Két nagyon rövid kérdésem van. Eddig ezek nem merültek fel. Az egyik az orvosságok, az gyógyszerekhez való hozzáférés, tudunk egyensúlyt teremteni a között, hogy az IPR védelem biztosítjuk a cégek számára, de ne korlátozzuk a gyógyszerekhez való hozzáférés. Brazil az egyik generikumot előállító workshop, úgymond a világon, és a generikumaikat globálisan értékesíteni tudják, ők vezetőek a világszinten. szinten Szandra megerősített bennünket abban, hogy megpróbálják ezt az egyensúlyt megteremteni. És ez a tripek utáni eh, helyzetre is átvezet bizonyos országokban. Második kérdése még hogy Mexikó korábbi vitákon láttuk azt, hogy a mexikói megállapodás innovatív tényezője. Az állategészségügyi Mercosurba megállapodásban tervezünk-e ilyet? Károlin, köszönöm szépen, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt a bizottsághoz szóba kérdést intéztem, a kis gazdák helyzetéről Brazíliában aggasztó az a helyzet, nem kaptam erre, eddig még választ. Éppen ezért most akkor szóbeli kérdést szeretnék intézni hozzájuk. A Mercosur országaiban a kis gazdákat súlyosan érinti a megállapodás, tudjuk, hogy több növényvédőszert használnak, és azt is tudjuk, hogy az esőerdő írtása folytatódik, illetve az hatást okozó gázkibocsátás is növekedhet. Kérdésem a bizottsághoz, hogyan eh, kezelik ezt a helyzetet, és mit terveznek egy további pont, ami a fenntarthatósági fejezetet életebbenek nincsenek szankcionási lehetőségek, a bizottság miért nem lát szükséget, szükséget annak, hogy szankciókat vezessen be olyan esetben, ha szabályosítés történik, ami pedig az jogi kérdéseket illeti. E, létezik-e itt egy záradék? Nagyon sok államban agasztó a helyzet, ezt hogyan lehet kezelni? Például, ami az önkényes előzéseket életi a házak és a gazdák termésének tönkretétele. Hogyan lehetne ezt az áradékot aktiválni, és hogyha nincsen ilyen záradék, akkor miért nincsen az emberi jogok kapcsán? Azt gondolom, ez elvi kérdés, és nem olyan könnyű a bizottságban. Anne-Marie Minőr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szandra Galinától többet hallottunk volna a statuszkóról, ő azonban hallgat, ez sajnálatos, hiszen nagyon ellentmondásosak a jelzések a Mercosurral kapcsolatban állítólag Az európai fél azt mondja, hogy Brazílián múlik mindez, mások azt mondják, hogy Argentinán, Paraguayon vagy Uruguayon. Scholz úr beszélt arról a Mercosur rendezvényről, amit az én frakción szervez, és a bizottságot szeretnénk arra kérni, hogy erre tartalmilag is reagáljon. Kritika hangzott el környezeti hatásokról, a mezőgazdasági hatásokról, a gyógyszerekhez való hozzáférésről, a munkajogról. Ezek nem meglepő pontok, ezekről folyamatosan újból és újból hallunk más szerződése kapcsán is, a a országok nem képeznek kivételt ebben a tekintetben. Gondoljunk az emberi jogi sértésekre, a korrupcióra, erről nem hangzik el sokszor. A bizottság hogyan reagál erre a kritikára, és mit tesznek annak érdekében, hogy ez a kritika a tárgyalásokon megjelenjen, illetve hogyan járulnak ahhoz hozzá, hogy a vitákon ezeket a kérdéseket taglalják. Köszönöm, most pedig végül, de nem utolsó sorban Dartmouth úr. Nagyon rövid leszek. Először is gratulálni szeretnék a Mercosurnak ahhoz, hogy Venezuelát felfüggesztette 2016-ban. Jó lett volna, hogyha más országok is hasonlóan gondol, gondolkodtak és a British Labour is hasonlóan gondolkodna a Mercosur megállapodást illeti szívében ez, szabadkereskedelmi megállapodás. Ez így van. Úgy látom, hogy a bizottság képviselője bólogat. Van egy kérdésem a bizottsághoz. Ez egy szabadkereskedelmi megállapodás. Önök a személyek szabad elemesára vonatkozó záradékot is javasolnak el. Javasolnak, ha nem, akkor miért nem? És amit önök javasolnak, milyen hatása van a vízumokra, vagy a vízum könnyítésre a Mercosur országai szemére? A tényleges kérdésem az, hogy létezik a személyek szabad mozgására vonatkozó záradék. Ha nincsen ilyen a Mercosurral, akkor miért ragaszkodik a bizottság más szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán a személyek szabad áramlásához? Köszönöm szépen. Mielőtt a nagykövetnek, adom meg a szót Gautó Filtmánnak. Van egy további kérdésem. Szandra, természetesen a tárgyalások olyan időben zajlanak, amikor a Brexitről is szó van. Mik az elgondolások a Brexitről, egy ilyen tárgyaláson miket gondolnak a Brexitről, Mexikó hasonlóan gondolkodik, de a Mercosur erre még nem kész. Hát ez csak egy általános kérés volna a tárgyalásokra. Filmen úr parancsoljon, 5 percben kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy számunkra a Mercosur képviselői számára nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetünk, és az önök parlamentjében felszólalhatunk ebben a, frakció, ebben a munkacsoportban, illetve bizottságban, amelyben a nemzetközi kereskedelmi ügyeket tárgyalják. Jelenleg a legkeményebb tárgyalási fázisban vagyunk, és a legnehezebb kérdésekről pont most esik szó. Számunkra is egyértelmű az, hogy már hosszú út van mögöttünk, nagyon nagy lehetőségek és erőfeszítések jellemezték ezt az utat, és most az utolsó problémákat együtt kell megoldani. Elképzelhető, hogy most nem a konkrét kérdésekre kellene utalni, de azért azt szerettem volna mindenképpen elmondani, hogy a Mercosur teljesen elkötelezett a legmagasabb szinten a tárgyalások befejezése mellett. Állandó tárgyalásokat folytatunk videokonferenciában is a kereskedelmi minisztereink, kancelláriáink és az Európai Bizottság tárgyaló felei között. Szeretnénk megtámogatni ezt a tárgyalási folyamatot, és ismét szeretném kimondani azt, hogy szeretnénk a szakértői szintet támogatni itt Brüsszelben. Ők azok, akik most az utolsó kérdéseket megpróbálják tisztázni, illetve rendezni. Azt is fontos elmondani, hogy a Mercosur nagyon egységes ebben a kérdésben, tehát együttesen tárgyalunk a céljaink elérése érdekében és a feltételességek mellett is. A Mercosur, kedves elnök úr, nagyon megpróbál odafigyelni arra, hogy ne egymásra mutogassunk, és a két tárgyaló delegáció közötti kapcsolatot a lehető legjobban tudjuk alakítani. Számunkra ez nagyon fontos, a sajtó kapcsán is ezt szeretném hangsúlyozni. más asszonynal és a főtárgyaló asszonynal szoktuk megtárgyalni a problémáinkat vagy aggájainkat, és nem a sajtó előtt, vagy a össztársadalmi szinten kívánjuk ezt rendezni. Mi úgy gondoljuk a Mercosurban, hogy alapvetően a társadalmi támogatottságunk megvan, vannak olyan szektorok, akik megpróbálják megvédeni saját érdekszférájukat, és vannak más érdekcsoportok, akik mindenféle megállapodást támadnak. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy alapvetően a közakarat mindenképpen ebbe az irányba mutat, hogy minél hamarabb le lehessen zárni ezt a tárgyalási folyamatot. Persze vannak nehéz kérdések, és ezt látjuk is, és tudjuk azt is, hogy mind a két oldalról erőfeszítésekre van szükség, mert olyan megállapodás nincsen, amelyben az egyik fél a, megvédi a piacait, a másik féltől pedig elvárja azt, hogy megnyissa a piacait. Ez mind a két fél számára igaz, és ilyen értelemben egy hajóban evezünk, erőfeszítéseket kell tenni, a protekcionizmust magunk mögött kell hagynunk, és ezt a túlzott paternalista megközelítést is magunk mögött kell hagynunk. Tehát még egyszer a Mercosur a saját fogyasztóival és az európai fogyasztókkal is elkötelezett abban, hogy a megfelelő védelmet biztosítani tudjuk. Természetesen igazságosságra törekszünk, ahogyan ezt ön is elmondta, mások is elmondták már ezt. Más parlamenti képviselők is erről beszéltek. Nem csak egy megállapodásról van itt szó, nem csak egy szabadkereskedelmi megállapodásról, hanem egy igazságos megállapodást szeretnénk megvalósítani és ilyen értelemben bizony a Mercosur igencsak elkötelezett, ez a célunk, az igazságosság. Én ennyit szerettem volna mondani ma reggel, és még egyszer megköszönni önnek, és az összes többi parlamenti képviselőnek is, hogy itt lehettem és elmondhattam a Mercosur álláspontját. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Sandra válaszol a kérdésekre. Köszönöm és köszönöm Bent, hogy meghívtátok a nagyköveteket, és köszönöm a Paraguay nagykövet szavait, hogy mit szeretnénk elérni. Szeretnék válaszolni a kérdésekre, hiszen ne hagyjunk itt helyet a dolog ködösítésének. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy igazából ez egy társulási megalapodás, és sokkal többről szól, mint a kereskedelemről. Tudnunk kell, hogy politikai szempontok is vannak ebben az óriási megállapodásban, amely árnyékát veti arra, ami történésben van, és ö, számos dolog túlmutat a megállapodáson, és ö, sok területre hatással van. Először is a Brexitre válaszolnék. A Brexit és ami azzal összefügg, az összes tárgyaláson jelen van, kihat mindenre. Nem vagyunk izolálva, tudjuk, hogy mi történik Kínában a túlkapacitásokkal, és természetesen a feltörekvő gazdaságokra ez is hatással van. De igazából minden mindennel összefügg tehát például az Atlanti óceán közepén levő szigeteknek is más státuszuk lehet. Tehát minden összefügg. És a Brexit egy olyan elem, amely természetesen kihat a tárgyalásokra. az az első elem, ami mindig felmerül, amikor a, mezőgazda, amikor a megállapodásról tárgyalunk, az a mezőgazdaság. A mezőgazdaság egy nagyon érzékeny kérdés, ebben a megállapodásban sincsen ez másként, hiszen eh, kiegészítőek vagyunk. És szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy eh, ezt nagyon óvatosan kezeljük. Azért, mert a mezőgazdaság eh, területén Európa profitál a megalapodásban. Nem igaz, hogy csak a Mercosur profitál. Nézzük csak meg, hogy igen, az állati jólét, igen, lesznek ilyen megkötések, tehát meg, megpróbáljuk eldönteni, hogy most ez egy fejezet lesz, alfejezet, és itt van az anti mikrobia rezisztencia kérdése is. Érdek, érdekeltek az antibiotikumok elleni harcban, a Mercosur országok is. Tehát nem lehet az, hogy ne legyünk nyertesek. Nem fogjuk megváltoztatni a rendszerünket, hiszen nem ez a megállapodás célja. Fentartjuk a rendszereinket, és erősebbek leszünk az intézményes fórumokon. És itt áttérek a másik elemre, Nézzük meg most az egészségügyi ágazatot. Meg vagyunk győződve, hogy nagyon komoly dologról van szó. Létrehoztunk egy fejezetet, amely a kölcsönösségről szól. A kölcsönösség pedig azt jelenti, hogy a lehető legmagasabb normákat nem csak, hogy be kell tartani, hanem ezek az országok a harcban szövetségeseink lesznek. Igaz, hogy történtek csalások, tehát én sem az Európai Bizottság alkalmazottja vagyok, hanem polgár is vagyok, és sokkolnak bizonyos hírek. Viszont végezetül pedig eh, tudnunk kell azt, hogy eh, ezt a szöveget március 28-án osztottuk ki, és igen, ez a fejezet, az SPS-ről szóló fejezet, hát büszke vagyok. És nagyon lényeges az, hogy erős legyen a szöveg, igényes legyen a szöveg, és a TSD fejezetbe is bevettük ezt. Mert ez az SPS-en túlmutat. hogyha most belegondolunk a témába, akkor a TSD igazából azt a végrehajtást kéri, amire szükség van. És itt a civil társadalom részesedésé, részvételéről is szó van, a tárgyalásokon való részvételén. Büszke vagyok arra, hogy igazából előmozdítja a vitát az álláspontunk, és ki kell, hogy jelentsem, hogyha ott vagyunk a régióban, akkor én mindig azt kértem a vendéglátóktól, hogy a civil társadalom képviselői is ott legyenek. Tehát a civil társadalom nélkül nem működik semmit. Fogyasztók vagyunk, és az egész spektrumot meg kell nézni. Szabad kereskedelem, nehéz válaszolni. Megpróbálunk egy szabály alapú rendszert javasolni. Mindenekelőtt az értékeinket szeretnénk érvényre juttatni. A szankciók tekintetében különböző elképzelések vannak. A munka jogok például nagyon közel állnak hozzám, és igazából nem lehet tisztességes kereskedelem megfelelő szociális szempontok betartása nélkül. Emberi jogok, igen, nagyon lényeges, És emlékezni kell arra, hogy a nyolc alapkonvenciót bevettük a TSD fejezetben, a technikai jellegű fejezetben. A mezőgazdasághoz még hozzáfűzném, hogy a földrajzi eredet megjelölés is szerepel benne. A földrajzi megjelölés tekintetében nagyon jó munkát végeztünk a Mercosurral, és teljesen más perspektívájuk van. Most pedig közeleg az igazság órája bizonyos nevek tekintetében, hiszen erős szükség van arra, és a paragvai nagykövet is elmondta, hogy ne, ne hagyjunk lehetőséget olyan embereknek, akik visszaélnek a nevekkel. Hát valószínűleg egy megoldás lesz, ez pedig a bizonyos nevek kivezetése. Szeretnék válaszolni még a Mexikó és a Mercosuri tandem tekintetében szeretném még elmondani, hogy teljesen másfajta tárgyalások zajlottak. Mexikóval eh, frissítettük a megállapodást, a Mercosurral egy eh, óriási új megállapodás született. És eh, nagyon fontos volt az eredet megjelölés témája, és azt is el kell mondanom, hogy a Mercosuron belül nagyon különböző pozíciók vannak hiszen vannak olyan országok, ahol gépjárműveket szerelnek össze, ők nagyon rugalmasak, más államok kevésbé rugalmasak, mert van a cégeik, akiket védeni szeretnének. Az idő tényező fontos, a gépjármű liberalizáció az időt tekintve nem kielégítő, tehát megpróbálunk egyensúlyt találni szükségleteink és partnereink szükségletei között. Megnézhetjük a járműveket a TBT szempont alapján is. Tehát mindenképpen el akartunk érni egy mellékletet, a biztonság a legfontosabb, és itt elsősorban a vezető nélküli gépjárművekre gondolunk. Esetleg a Google vezeti majd ezeket az autókat, és a TBT tekintetében szeretnénk valami korszerű dolgot elérni. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Ez nem egy egyetlen szempont, hanem ez egy, azt mondanám, hogy univerzális. Most a gyógyszerek kérdésére térek át végezetül, szerintem nagyon lényeges kérdés, hiszen ezek az országok nem csak elkötelezettek eh, a klímaváltozásra foglalkozó megalapodás egyezmény tekintetében, de a három per 8-as pont szól erről, és itt az univerzális egészségügyi szempontokról van szó. Tudjuk, hogy a generikus ipar Brazíliában a legszegényebbek kezelését is lehetővé teszi. Tehát még meg kell találnunk a megfelelő nyelvezetet, de Európának mindenképpen védenie kell ezt az egészségügyi, az egészségügyi vívmányokat. Sajnálom, hogy nem tudom az összes témát megválaszolni. Esetleg a szolgáltatások tekintetében ne keverjük össze a migrációt és a szolgáltatásokat. Én azt mondanám, hogy egy konkrét kvótát szeretnénk olyan emberek számára, akik eh, szeretnének eh, szolgáltatás nyújtás tekintetében utazni, tehát ez nem a migráció. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogyha nem tudtam az összes témát megválaszolni. Nagyon érdekes eszmecsere van, és eh, valamilyen formában bizonyára folytatjuk is. Természetesen a Brexitre lenne még egy kérdésem, tehát ez egy olyan konkrét téma, ami a tarifakvótákkal összefügg, és itt 70, 70 ezer, 100 ezer tonna marhahúsról volt szó. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a tehermegosztás a fennmaradó EU és Nagy-Britannia között. Erről most nincsenek tárgyalások. Szeretném megkérdezni, hogy ezt a témát hogyan látja a brit piac. Elég nagy piac, és hogyan látja a kérdést. Tehát ha van megállapodás, a brit kvóta nem ér véget majd az európai piacon. Igen, nagyon nehéz erre válaszolni. Hiszen úgy gondolom, hogy a válasz inkább itt a fizetési csomag része. De amit elmondhatok, nem felejtjük el, hogy itt a Brexit, a Brexit zajlik, nem csak a marhahús tekintetében, hanem más termékeket is érint. A marhahús egy elem. És vannak olyan, vannak vámtarifák ezen érzékeny dolgok tekintetében, amiket nem szeretnék liberalizálni. Hiszen léteznek a vámtarifák marhahúsra, cukorra, és vannak még nagyon érzékeny szempontok, de elképzelhetjük, hogy ha elgondolkozunk, hogy mit tegyünk az asztalra, akkor itt a realitást természetesen figyelembe kell vennünk. A Brexitet is. És mit gondol? Mit gondol? Hogy, hogy, hogy néz majd ki? Működni fog, miért ne? Jó, akkor minden összefügg mindennel, és fordítva. És természetesen figyelemmel kísérjük a fejlődést a monitoring csoportban. Köszönöm, Sandra! Előadó úr. Köszönöm szépen, és csak nagyon röviden. Szeretnék néhány gondolatot kiemelni. Sandra emlékeztetett arra, hogy itt egy politikai, gazdasági, együttműködési megállapodásról van szó, amely egy progresszív és kölcsönös kereskedelmi liberalizációról szól. Ezzel kapcsolatban néhány kolléga utalt arra, hogy legyen a demokráciára utaló záradék. Van ilyen, ez egyértelmű, ez egyébként szükséges is az ilyen típusú megállapodásoknál. Ez egy bilaterális, reciprok ö, klauzula, amelyet mind a két fél követelhet. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság egy nagyon érzékeny ö, terület, 3,5%-át teszik ki a világ GDP-ének. Ez egy olyan terület, amelyet az Európai Uniónak mindenképpen vádania kell, de ugyanakkor védenie kell. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy miután több mint 95% a gazdaságnak nagyon pozitívan jön ki ebből a megállapodásból, ezért fontos a mezőgazdaság védelme, és Hogan úr egy 53 milliárdos kompenzációs csomaggal tudja azokat a szektorokat kompenzálni a mezőgazdaságon belül, amelyik, amelyek nehézségeket kellene elszenvedjenek. Ilyen például a húsipar 2004-ben, amikor felfüggesztettük a tárgyalásokat, akkor 15 tagállammal kellett számolnunk, és gyakorlatilag akkor egy nagyobb mennyiségről volt szó, mint most. A mostani eh, marhahús eh, import eh, ezekből az országból nagyjából egy fél hamburger húsnyi per hamburger hús tesz ki fejenként. A, mező, a Mercosuros barátainknak azt szeretném elmondani, hogy az autóiparban megoldást kell találnunk, mert enélkül nagyon nehéz lesz kielégítő választ találni és ami a határidőket illeti, ez alapvetően fontos, mert különben sose fogjuk megtalálni a megoldásokat. A bizottságnak pedig azt szeretném üzenni, hogy próbáljon meg egy globális megoldásban gondolkodni, és rugalmasnak kell lennie. Az is igaz, hogy az unió részéről vannak túlzott vám tarifák, védővámok, de az is világos, hogy egy 92%-os liberalizáció mindenképpen a cégeink számára nagy lehetőségeket rejt, lehetőség ez a az állampolgáraink számára és a fogyasztóink számára is. Éppen ezért ezt a mostani tárgyalási fordulót használjuk ki, és végre legyünk a helyzet magaslatán. Az Európai Unióval kapcsolatban fontos elmondani a kölcsönösség elvét, Brazíliában továbbra is vannak problémák az erdőírtással kapcsolatban, de ez egy olyan érv, amelyet egyébként pont a brazil fél emelt ki. Úgyhogy köszönöm szépen. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Ezzel a négyes napi rendi pont végéhez érkeztünk. Az ötös napi rendi pont a következő az európai közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingeltes támogatott behozattalal szembeni védelem. A dömpingellenes irányelv, ez az egyik eh, sikere volt az Európai Parlamentnek az elmúlt évben, hogy a tanácsot arra ösztökélte, új jogalkotást fogadjon el. Talán emlékeznek arra, hogy a tanács álláspontjára három évet vártunk, Végül sikerrel zárult ez a történet. Most a második olvasatot zárhatjuk. Félner urat Winkler úr helyettesíti ma. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, ahogy eh, Lange elnök úr mondta, Christopher Fjellnert helyettesítem. Ő a jelentéstevője a TBI témájának, de sajnos ma nem tud itt lenni az ülésen a különböző eszközök talán a legellentmondásos részét képezik a kereskedelmi politikának, és ez természetes is, hiszen létezik eh, egy eltérés a tarifák között, a vámok között, a vétó és más eh, kereskedelmi megállapodás rögzít bizonyos eh, tarifákat, de ezektől el lehet térni. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Az EU kereskedelmi eszközeinek modernizálása az EU-s rendszer e, első átdolgozása 95 óta, és az urugvái forduló után mindez egy hosszú folyamat végét jelzi, amely 2007-ben indult Mandelson korábbi biztos kezdeményezésére, amelyet 2017-ben jogalkotási kezdeményezés uh, követett de Gucht uh, biztos részéről. Fontos, hogy az eszközök átláthatóbbak, beláthatóbbak, beszámíthatóbbak és hatékonyabbak lehessenek. Röviden a legérzékenyebb kérdések, és hogy a tanácssal szemben mit ért el a parlament, milyen tanulságokat vonhatunk le, hogyha nyersanyag uh, ár torzulások vannak, amelyek 17%-osak a termékárához képest, akkor van egy három éves, három hetes időszak, fontos itt, itt nem lehet felhalmozni raktárkészleteket, illetve fontos, hogy a magasabb vámok megvédjék az európai ipart a szakszervezeteket is érdekelni fogja ezt a tény, ez a tény. Az úgynevezett injury margin alapján kiszámított vámok kérdése meghatározó a TDI vámokat belépőárukra vetik ki, olyan esetben, hogyha ezek az európai ipar sérülését enyhíteni tudják. Nagyon fontos, hogy a többség a tanácsban is megszavazta mindezt, illetve a parlamentben, illetve a mi szakbizottságunk előzetes megállapodását is. Köszönöm szépen. David Martin kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy egyetértek Christopher Fjellner értékelésével, amelyet Wigler úr előadott. Jó hír az, hogy végre sikerült ezt elérni három év után. Én azonban azt gondolom, hogy hosszú távon még mindig nincsen megfelelő védelem, de ez egy jó lépés, és természetesen azt is szemet kell tartani, hogy a tanács megállapodása, illetve a tanács álláspontja nagyon messze volt a miénktől, és kérjük Winklernek mondjon köszöntet Krisztofernek. Tudom, hogy Krisztofer nem volt annyira lelkes, mint néhányunk, de rojás módon ragaszkodt a első, mondjuk két kérdésem van. Az első, de kitért jelentéstevő is, ez a kontinentális hálóra vonatkozik. Meg szeretnénk kérdezni, hogy a munka ezzel kapcsolatban hogy haladt előre, és második kérdésem pedig a bizottságra vonatkozik, hogy az új rendelettel mennyire foglalkozik, hiszen itt súlyos kérdések merülnek fel. A források kapcsán új munkára lesz szükség a gyorsabb utánjárás érdekében, illetve a küszöbök kiszámításánál, a tarifakódok meghatározásánál, szociális és standardok betartását illetően. Ezek nagyon nehéz feladatok, komoly feladatok, forrásokra van hozzájuk szükség, de ha az új rendelet működőképes lesz, akkor fontos, hogy az új forrásokat is a rendeletre igazítsuk. Fontos, hogy a bizottság ezt is elfogadja. Köszönöm szépen, Janik Zsadó a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni szeretnék Dávidhoz a jelentéstevő munkája kapcsán. Nem volt könnyű tárgyalási pozícióban, az Európai Parlament álláspontja elég előteljes volt bizonyos szempontból. Nem engedtük, hogy a tanács megosszon bennünket. Aki nem akart túl sokat, úgy mond, szinte minden pontban ellenállt, sajnos. Egy fontos pillanatról van szó, sikerült megállapodást elérni, viszont a szociális és környezetvédelmi kérdésekben nem történik forradalmi változás, de ezekre legalább tekintettel van az anyag. Mindegy, hogy az árakról van-e szó, az előítéletekről, Ezek nagyon fontos pontok a bizottsági anyagban de ha azt szeretnénk, hogy az európai polgár eh, lássa azt, hogy mi mit eh, valósítottunk meg, akkor fontos, hogy ezek az eszközök létezzenek metodológia kapcsán is, illetve publikációkban is. A jövő évben európai parlamenti választások lesznek, és az Európai Bizottság jelentése nélkül ez értelmetlen, tehát fontos, hogy ők értékeljék a környezeti és környezetvédelmi és szociális kérdéseket, az Európai Unió nem tökéletes, viszont néha sikerül a dolgokat előre mozdítanunk a polgárok aggájaira reagálva. Ami a bizottságot illeti, önök hogyan próbálják az új metodológia alapján ezeket a kérdéseket taglalni, illetve a szociális és környezeti aspektusok integrálását mennyire szeretnék megvalósítani, illetve van-e határideje mindennek. Köszönöm szépen, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egyet tudok érteni az előttem szóló kollégákkal. Köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek a hosszú és intenzív munkáért illetve a folyamatban értékes hozzájárulásához mindig is fair volt, és megpróbálta a különböző véleményeket, megpróbált helyet adni a különböző véleményeknek, még a saját nézetei ellenére is. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív példát mutatott ezzel. Ami a tartalmat illeti, nagyra értékelem mindennek, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió az első nagy szereplő a fair ára kialakítása kapcsán, és hogyha meghallgatják a cégeinket, a szakszervezeteket, a klímatudósokat és a környezetvédelmi szakértőket, akkor kiderül, hogy a dömping, szociális védelmi intézkedések kapcsán a dömping igenis óriási aggályokat jelent. Én azt javaslom, hogy ezt a rendeletet egy szélesebb környezetben helyezzük el, azért, hogy a nemzetközi partnerek is sikeresen ellássák feladatokat, Lehet, hogy hasznosak lehetnek a jövőben a definíciója a szociális és környezeti dömpingnek. A mi frakciónk egyik módosítójában definíciót ajánlott, amit elutasítottak. A szociális dömping azt jelenti, az exportőr költségei mesterséges módon alacsonyabbak, mint az ellenfelejé, és mindez ahhoz vezet, hogy a kibocsátás szennyezés ellenőrzése gyengébbé válik, és ez környezetvédelmi dömpingnek minősül. új forduló következik az éghajlati tárgyalásokban is, majd Lengyelországban az év későbbi részében. Mik a feladatok? Nagyon fontos világkereskedelmi szervezési keret kialakítása azért, hogy a munkafeltételek az éghajlat és a környezet helyzete súlyosbodjanak. Nagyon fontosak a definíciók, amelyek fontos, hogy a preambulum bekezdésekből bőrbekezdéjenek a törzs szövegbe, bekerüljenek a törzs szövegbe, és azt gondolom, hogy itt sikerült egy jó lépést tennünk. Zsemi asszony. Oui. <coughs> Köszönöm szépen, egyetértünk mindannyian, hogy Kína agresszív kereskedelmi politikát folytat, és hogy Trump a protekcionista, egyetérünk, egyetértünk ezekkel a problémákkal, úgyhogy itt valamit valóban tenni kell antidömping eljárás, ez szükséges szerintem. Ugyanakkor azt látom, hogy mindenki támogatja ezeket az intézkedéseket, de ugyanakkor egy kicsit naívak is vagyunk. Mert fel kellene tenni azt a kérdést, hogy igaziból Brüsszel mit is tud tenni, és hogyan tudja kivizsgálni esetről esetre, országról országra a helyzetet. Én szerintem biztos, hogy nem tudjuk megvédeni a KKV-kat, ez nagyon gyenge területünk. Lehet, hogy nem, akár vissza is utasíthatnánk mindezt, de szerintem nagyon messze állunk egy védő Európától, amiről Juncker úr beszél. Amikor szociális dömpingről beszélünk, a szociális dömping tulajdonképpen Európán belül is megvalósul a kihelyezett munkavállalókkal. Ez egy szociális dömping, ez nem más, ezt ki kell mondani Második gondolat, a VTO szabályokról beszélve, úgy tűnik, hogy senki se akarja ezeket, csak mi szeretnénk ezeket tovább erőltetni, sem Kína, sem az Egyesült Államok, se senki nem akarja őket. Ezen kívül pedig azt gondolom, hogy a szuverenitást kellene támogatni, és az Európai Unió és országok számára valódi szuverenitást kell adnunk, és ez a szöveg semmiképpen sem ebbe az irányba mutat. Amikor protekcióról vagy védelemről beszélünk a külső világgal szemben, erre szükség van. És valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit tudunk tenni a dömping ellen, hogyan védjük magunkat. Ugyanakkor ezek a megoldások mind csak azt kérik, hogy a világon a többi ország ne védje magát. Ez egy igazi vita, vagy sem, ez egy tényleges harc, vagy sem. Én szerintem ez nem az. Minden esetre nem tartom jó megoldásnak az egészet. Köszönöm. Müller képviselő. Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretném megköszönni az Inta szakbizottságnak a kemény munkát, amelyet a parlament, a tanács és a bizottság közösen végzett. Sikerült valamit elérnünk, ami gazdaságilag hatékony, ami jó az európai üzletnek, és szociális értékeket is bevittünk. És ez először történt meg egy ilyen kereskedelmi megállapodással. Hogyha végig megyek a kérdéseken, akkor először is Martin úr kérdésével kezdek. A kontinensen zajlik a munka, és a munka pedig az úgynevezett az adőgyi főigazgatósággal együtt zajlik. És nagyon közel vagyunk már egy megalapodáshoz. És szeretnénk a technikai kérdéseket megoldani. És tehát itt öt különféle feladatunk van. És úgy gondoljuk, hogy nagyon közel vagyunk Azonban remélhetőleg nem sokára konkrétabb eredményekről is beszámolhatok. De most a források kérdésére télek át. Utaltak arra, hogy a modernizáció új feladatokat is róránk. Igaz, hogy a modernizáció új felelősségeket is ró a bizottságra. Nagyon fontos az, hogy nagyon lényeges az, hogy tudjuk, hogy itt szabályokat kell megváltoztatni, és ahhoz, hogy megváltoztassuk a szabályokat, megfelelő együttműködésre van szükségünk. És éppen ezért szeretnénk begyorsítani ezt a folyamatot. Ebben a kontextusban kidolgoztuk álláspontjainkat, hogy garantáljuk, hogy gyorsabbak legyünk a jövőben, és nagyon fontos az, hogy a modernizációs csomagban foglaltakat teljesítsük. Amikor a csomag így a jövő hónapban a hatályba lép, akkor látjuk majd az eredményeket. Tehát teljes mértékben bizakodunk, és a munka teher jelentősen növekedni fog, és megvan annak a lehetősége, hogy bizonyos forrásokat átcsoportosítsunk, áthelyezzünk, és nagyon fontos az, hogy a források kezelésében igazságosan osszuk el a terheket és nagyon fontos az, hogy megfelelő rugalmassággal reagáljunk a kötelezettségekre. Akkor most áttérek Zsadó úr kérdésére. Amikor a TDI környezetvédelmi előírásról van szó, a nagyon jó irányba nagy lépés ez. A bizottság pedig mindenképpen offenzív módon fog kommunikálni, és ö, tudják, hogy amikor kommunikálunk, tehát hogyha közleményeink vannak, akkor ezt ö, jövő hónapban láthatják. Természetesen ö, jelentjük, hogyha valamit elértünk a modernizációs csomagban, tehát itt ö, az éves jelentésünknek részét képzi ez, és a bizottságban nagyon boldogok vagyunk ugyanúgy, mint önök itt, hogy a szociális és környezetvédelmi szempontokat is sikerült képviselnünk. És ez egy nagyon lényeges vívmány. Az is szóba került az intézkedéseink során, hogy nem minden eszközünk hatékony. Ezzel nem mértek feltétlenül egyet, hiszen megvizsgáltuk az intézkedéseinket. És ha megnézzük az intézkedéseinket, akkor ezek sikeresek voltak. És az támogatások tekintetében is a modernizációnál tovább erősítettük az intézkedéseinket. De szeretném megvédeni, hogy jók. Ennyit szerettem volna elmondani. És most szeretném még egyszer megismételni, hogy a bizottság tovább fáradozik ezen a dolgon. Nagy siker volt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a jelentéstevő szeretne hozzáfűzni valamit. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, és köszönöm a gratulációkat. A néppárt nevében is szólok, amikor kollégámat képviselem, és a frakciók nem biztos, hogy mindig egyet értenek abban, ami a szociális dömpingre vonatkozik. De úgy gondolom, hogy ezek a végkövetkeztetések megérdemlik a szakbizottságunk támogatását. Tehát ez azt jelenti, hogy módosítások nélküli elfogadásra javasolja, igen. A módosítók határideje ma 18 óra, de nem számolok módosítókkal. Tehát a következő plenárison megszavazhatjuk ezt a dolgot. Köszönöm, és áttérünk a következő napirendi pontra, a koordinátorok megbeszélésére. Aki nem jogosult bent maradni, az kérem hagyja.